Okay, Jackie, we'll start. Nos, akkor kezdjünk is az üléshez. Frank, a Eurocontrollal kapcsolatban megadom a szót neked. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy a Eurocontrolnak és nekem, mint a Eurocontrol főgazgatójának lehetőséget adtak arra, hogy ma délután arról beszélhessünk, hogy mi hogy látjuk, hogy hogyan is állunk a légiforgalmi irányítás fejlődésével Európában, és beszéljünk arról is, hogy a Eurocontrolnál annak a formájával kapcsolatban milyen jövőbeni fejlődések várhatóak. Megpróbálok röviden hozzászólni így a bevezető előadásban, és utána kérdésekre is tudok még válaszolni. A Eurocontrol egyértelműen támogatja és mindig is támogatta az egységes európai égboltot, nagyon komolyan dolgoztunk a múltban azért, hogy az egységes európai égbolt létrejöhessen. Úgy gondoljuk, hogy az egységes európai égbolt a légiforgalmi irányításnak a jövője, ennek nincsen semmi más alternatívája, és nem csak az EU28 tagállamára igaz ez, hanem a Eurocontrol összes tagállamára, amelyeknek, amelynek száma lassan eléri a 40-et, ugyanis Grúzia 2015. január 1-től be fog lépni. Egy fő eleme az egységes európai égboltnak az volt, hogy a Eurocontrolt nevezték ki hálózatkezelőnek. Így sokkal proaktívabb szerepet tudunk vállalni a késések csökkentésében, és mérhető eredményeket értünk el ezzel kapcsolatban. Ezen kívül lényegesen sikerült csökkentenünk a költségeinket, így hozzájárultunk az egyes és kettes referencia időszak célkitűzésének eléréséhez, ugyanis arányosan ezen költséghatékonysági célokhoz mi is hozzájárultunk. Ez azt jelenti, hogy ha mindenki ugyanezt megtenné, akkor az EU tagállamok, hogyha ugyanezt megtennék, és az ENSP-k, az időjárás szolgáltatások és más szolgáltatások, akkor sikerülne elérni ezen célkitűzéseket. Nem azt mondom, hogy könnyű volt ezt a Eurocontrolnál elérni, de úgy gondoljuk, hogy van erre lehetőség. Ez a mi üzenetünk. Most azt nézzük meg, hogy hogyan tudunk a tagállamoknak segíteni, és a tagállamok légiforgalmi szolgáltatóinak abban, hogy a saját költségeiken csökkentsenek, például azáltal, hogy regionális szinten kezeljék a szolgáltatásokat, vagy központosítsák központi szinten a szolgáltatásaikat. Biztos vagyok abban, hogy önök tudják, hogy mit fejlesztettünk ki eddig a tagállamokkal és az ENSP-kkel. és a légtéri, a repülőtéri résidő kezelőkkel. Összesen kilenc ilyen támogató szolgáltatással foglalkozunk, és javaslatokat teszünk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne hatékonyabban felkínálni, és olcsóbban ugyanezen szolgáltatásokat, azáltal, hogy központosítjuk őket. Ez nem azt jelenti, hogy mindent a Eurocontrol irányítása alá szeretnénk venni, nem, pont a szolgáltatókat is szeretnénk a versenybe bevonni. Erre egy példa, az új Cezár, az Egységes Európai Égbolt ND operáci, operatív fogalma egy 4D irányra alapul, tehát egy repülőgép egy konkrét útvonal mentén repül, és kidolgozza ez a rendszer, hogy egy adott pillanatban milyen magasságon van az a repülőgép. Ezt az információt mindenkivel megosztjuk, és ez az információ megosztás rendkívül fontos a légiforgalmi irányításban. Egy egységes szolgáltatás ezen útvonal megtervezésére és leírására azt jelenti, hogy ezt az információt teljesen koherensé és kompatibilissá tesszük, tehát olcsóbb és gyorsabb is lesz ennek a létrehozása, mint hogyha a 40 tagállamban, Európában, vagy a 82 légiforgalmi irányító központban kellene ezt kiszámítani, és akkor még nem is vettük figyelembe a katonai felhasználókat. Tehát megpróbáljuk optimalizálni a környezetet, hiszen a célunk az az, hogy csökkentsük a kibocsátást és a felhasznált üzemanyagot. És ö, ellenőrzik rajtunk, hogy az európai, egységes európai égbolt ezen célkitűzését, környezetvédelmi célkitűzését sikerül elérnünk. Az adatszolgáltatásra koncentrálunk, mert úgy gondoljuk, hogy a központosított megközelítésnek van a legnagyobb értelme. Minden ülésen, tárgyaláson, workshopon ezen témával kapcsolatban az elmúlt évben, azt látjuk, hogy alig volt olyan alkalom, amikor bárki megkérdőjelezte volna ezen központosított szolgáltatások logikáját. Az Európai Bizottság is nagyon egyértelműen támogatja ezt a kezdeményezést, és még egy kicsit később visszatérek majd a SZESZ 2 kérdésére ezzel kapcsolatban. Nos, hogyan is állunk ezen központosított szolgáltatási koncepcióval? Minden egyes ilyen központosított szolgáltatásra vonatkozóan kidolgoztuk az operatív fogalmakat. Több mint 20 workshopot tartottunk, és az összes érintett felet bevontuk ebbe, és független vállalatokkal készítettünk költséghatékonysági elemzéseket a központosított szolgáltatásokra vonatkozóan. Ebből az derült ki, hogy mi túlságosan pessimisták voltunk az előrejelzéseinkben, hogy a nettó előnyei ennek még több is lehet, mint a másfél-két milliárd euró, amit mi magunk számítottunk ki a rendszer indításától számítva tíz éven belül. Most a 40 tagállammal konzultálunk azért, hogy a következő lépéseket az ő beleegyezésükkel elindíthassuk. Ezen kívül tárgyalunk a bizottsággal, hogy megnézzük, hogy milyen európai finanszírozást lehet kapni, hogy biztosítsuk, hogy valóban a lehető leghamarabb érzékelhetőek legyenek az előnyök. Egyértelműen akarok fogalmazni. A tagállamoktól kértük az ő beleegyezésüket azért, hogy ezt a központosított szolgáltatási kezdeményezést a saját Eurocontrol költségvetésből tudjuk folytatni. De korlátozottak az erőforrásaink, és arányosan hozzájárulunk a teljesítmény célkitűzésekhez, tehát további évekre lenne szükség, hogy ezen célkitűzést elérjük, ami persze messze nem ideális. Éppen ezért a TENTÉ támogatását is kérjük. Nos, milyen előnyei vannak ennek a rendszernek? Egyrészt beszéltem a hatékonyságról, és itt nem csak költséghatékonyságról kell beszélnünk, hanem működési hatékonyságról is, hiszen növeljük a kapacitást, és növeljük a biztonságot. Ez mind rendkívül jó hír, nem csak azért, mert a második referencia időszakra vonatkozó célkitűzéseket éppen most véglegesítik. Az ENSP-knek szükségük van minden támogatásra azért, hogy elérjék a célkitűzéseket, és meggyőződésünk, hogy nehéz lesz ezen célokat nemzeti szinten egyénenként elérni. Úgy gondoljuk, hogy a központosított szolgáltatások valóban nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egyébként felaprózódott infrastruktúrális költségeken csökkentsünk. Tudom a Cezárral kapcsolatban, hogy a légitársaságok már nagyon várják azt, hogy több éves fejlesztés után most már konkrét eredményeket is láthassanak. Nos, a Cezár bizonyos eredményeit próbáljuk így a gyakorlatba átvinni a központosított szolgáltatásokon keresztül. Hogyha ezeket sikerül gyorsan végrehajtani, akkor ez az egész programnak nagy támogatás lesz. Ezen kívül segítenek abban, hogy a Cezár és az Egységes Európai Égbolt általában véve valóban egész Európát lefedjék. Ez rendkívül fontos, hogyha a teljesítmény szempontjából javítani akarunk a mutatókon. A célunk az, hogy a központosított szolgáltatások az összes 40 tagállamot lefedjék a Eurocontrolnál. Ez az EU szomszédsági és repülés forgalmi politikájának is megfelel. Sőt, Európán túlmenően kell gondolkoznunk. Van ennél egy példa, az Európai AIS adatbázis egy európai high-tech rendszer, és mostanra már nagyon eső országokban, Dél-Afrikában és Új-Zélandon is használják, tehát az EU exportál ilyen high-tech termékeket a világ másik részére is, többi részére is, és éppen ezért a központosított szolgáltatások is valódi lehetőséget jelentenek arra, hogy az európai high-tech szakértelmet az egész világban exportálhassuk, és ezáltal a világban megerősödik Európa szerepe, hiszen Európa fejlesztette ki ezen szolgáltatásokat. És nagyon fontos, hogy Montrealba is eljuthassunk ezen megoldásokkal, hiszen akkor tudjuk az ICAO szerveit is meggyőzni ennek az eredményességéről. És természetesen ennek van egy foglalkoztatási vetülete is, hiszen ezzel munkahelyeket lehet teremteni a munkahelyek kérdése mindig nagyon kényes kérdés, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy egyetemen fogalmazzunk, hiszen nem gondolom azt, hogy a központosított szolgáltatások kezdeményezéssel bármilyen munkahelyet veszélybe sodornánk. Arról van itt szó, hogy az ENSP-nél nagyon sokan foglalkoznak a szolgáltatásokkal, akiket esetleg elvonnak ezen részről, és attól tartanak, hogy a központosított szolgáltatások miatt elveszítenék a munkahelyüket. Nos, ez nincsen így. Sőt, vannak olyan szolgáltatások, amelyeket ki akarnak bővíteni, vagy új szolgáltatásokat is be akarnak vezetni a központosítás eredményeként. Éppen ezért lehetőség van arra, hogy új munkahelyeket is teremtsünk. Az itt az elképzelés, hogy a központosított szolgáltatást nem a Eurocontrol munkatársai fogják innen Brüsszelből irányítani, sőt, bizonyos tevékenységekről lemondanánk, amelyeket jelenleg mi kezelünk a szolgáltatásainkon belül. Az ENSP-ket kérnék meg arra az európai országokban, hogy pályázzanak ezen szolgáltatásokért, és utána egy páneurópai szinten kezeljék azokat. A páneurópai alatt azt mondom, hogy a, azt értem, hogy a Eurocontrol 40 tagállamára vonatkozik ez. És így az ENSPs a saját nemzeti határaikon túlmenően kell, hogy fellépjenek, és szoros együttműködésben kell, hogy legyenek egymással, azért, hogy páneurópai szinten tudják nyújtani ezen szolgáltatásokat az egységes európai égbolton belül. Már több ENSP jelezte, hogy érdekeltek ebben, de egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy vannak lelkesebb és kevésbé lelkes ENSP-k. Vannak, amelyek aggódnak azzal kapcsolatban, hogy milyen rálátásuk lesz, és felügyeletik a szolgáltatásokra. Úgyhogy mi most velük egyeztetünk azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban ez és a kormányzása ennek, ezen szolgáltatásoknak hogyan fog kinézni. De egyelőre nagyon erős és nagyon pozitív reakciókat kaptunk, beleértve a a repülőgép gyártókat és a katonai felhasználókat is. Természetesen a légtér felhasználói azok, akik a leglelkesebbek, hiszen azt látják, hogy koherensebb és költséghatékonyabb szolgáltatásokat fognak gyújtani, és ez lépés a megfelelő irány felé, és ezzel a lépéssel, hogyha megfelelően koordináljuk ezeket, akkor egész Európában előre tudunk lépni. Már mondtam, hogy az Európai Bizottság is rendkívül pozitívan áll ehhez az elképzeléshez. Ezt az elképzelést bevették a SES 2-es javaslatukba, tehát a SES 2-esben is meg lehet ezt találni. Most nem akarok a SES 2-es plusz kapcsán a tárgyalásokba belefolyni. Azt szeretném csak elmondani, hogy a központosított szolgáltatásokat jó, hogyha előre visszük, amennyiben az a célunk, hogy költséghatékonyan lehessen a high-tech szolgáltatásokat végrehajtani. A központosított szolgáltatások egyfajta középút a jelenlegi nemzeti felaprózódott helyzet és a szolgáltatások teljes unbundlingja között, ahol teljesen el, szétválasztanánk a nemzeti határokat a szolgáltatásból. Ez a megoldás elég rövid időn belül kialakítható. Úgy gondoljuk, hogy a SES 2 Plus ezen kívül megerősíti a hálózat irányító szerepét, és azt mi, ezt mi mindenképpen támogatjuk, úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon észszerű megközelítés. Biztos vagyok abban, hogy a hálózat kezelő szerepe a jövőben nőni fog, hiszen valódi kihatása van a hálózat működésére, például azáltal, hogy csökkenti a késéseket, és azáltal, hogy a repülőgép irányvonalát hatékonyabbá teszi, ezzel pénzt lehet megtakarítani. Az érintett felekkel kapcsolatban egy tanulmányt végeztünk, és azt láttuk, hogy a, hálózati, a hálózat kezelő szerepével kapcsolatban komoly változásokat várnak. Ugyanakkor a Eurocontrol struktúráját és szerepét is felül kell vizsgálni, hiszen úgy gondoljuk, hogy minden szervezetben rendszeresen fel kell tenni a kérdést, hogy megfelel a célnak a működése, és hogyan lehet ezen javítani a jövőben. Tehát Tárgyalunk az érintett felekkel, különösen a tagállamokkal és a reptér felhasználókkal. Ezen kívül a kormányközi szervezetek szintjén is egyetemben visszajelzést kaptunk arról, hogy mit várnak tőlünk. Úgy gondoljuk, hogy így arról kell beszélnünk, hogy mi lenne a legmegfelelőbb kormányzási forma, és hogyan lehet bővíteni a jelenlegi tagságot. Például az Európán átrepülő ö, útvonalak számát kellene növelni. A közelmúltban nem voltak ilyen jellegű járatok, mostanra már vannak ilyenek, és ezek a megahabokon keresztül jutnak el az öbölbeli országokba. Tehát operatív szempontból mégiscsak nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ezen kapcsolatokon javítsunk azért, hogy a hálózat még hatékonyabb legyen, és éppen ezért a Eurocontrol egy még hasznosabb partnere lesz az Európai Uniónak és önöknek az Európai Parlamentnek. És ez a mi életcélunk, hogy hasznosak legyünk, és hogy az érintettekkel együtt tudjunk működni azért, hogy, mint már az elején mondtam, az egységes európai égbolt valóságá váljon. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Foster kolléga, hiszen ő volt, ön volt az egyedüli, aki az előadás elején is már itt volt. Jackinek adom meg, tehát először a szót. I have to leave fairly shortly. Köszönöm szépen. Elég hamar el kell mennem, úgyhogy köszönöm, hogy ilyen gyorsan és hamar szót kaptam. Először is köszönöm szépen Brenner úrnak, hogy eljött az Eurocontroltól. Az időzítés szerintem tökéletes ennek a vitának a tekintetében, hiszen pontosan ezeket a témákat vizsgáljuk most. És természetesen az Európai Egységes égboltról szóló saját kezdeményezésű jelentés is nem olyan rég volt napirenden. Azt tudom, hogy a bizottság is nagyon komolyan dolgozik ezen a témán, és nagyon komolyan ösztönzi a tagállamokat arra, hogy sokkal proaktívabbak, sokkal kedve, ke, kezdeményezőbbek legyenek ebben a témában. Nálunk az Egyesült Királyságban ez így is van, mi látjuk ennek az előnyeit, és megpróbálunk tényleg aktívan fellépni. Köszönjük szépen a megjegyzéseket, az érveket. Én úgy gondolom, hogy valóban ki kell térnünk arra a kérdésre is, hogy hogy lehet munkahelyeket megőrizni, hiszen nagyon sok helyen egyszerűen elvesznek a munkahelyek. Ahogy ugye telik az idő, mindig előre kell gondolkodnunk a munkahelyek szempontjából is. A A Next Gen fedélzeti újságban olvastam a héten egy riportot, A repülőgépen, ahogy utaztam, olvastam a Next Gen bevezetéséről egy riportot, és az ECR nevében szeretném megköszönni a prezentációt. Én úgy gondolom, hogy a parlamenttől mindenképpen megkapja majd a megfelelő támogatást. Itt van az előadónk is, Marinescu úr. Tényleg úgy gondolom, hogy előre kell vinni ezt a kérdést, mert mindaz, amit elmondott, hogy mennyit nyerhetünk a versenyképességgel az árakban, hogy kevesebb üzemanyag fogyjon, hogy kevesebb legyen az átszállás, mindez rendkívül fontos, sokkal fontosabb annál, mint hogy ezeket a szőnyeg alá lehetne söpörni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer az ECR nevében, és reméljük, hogy nem sokára ismét találkozhatunk. Köszönöm, Márinescu úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, Brenner úr, hogy eljött és megtartotta ezt a prezentációt. Csak néhány nagyon gyors, rövid kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a centralizált szolgáltatásokra vonatkozik. Vannak olyan szolgáltatásnyújtók, akik egyetértenek ezzel, mások nem. Annyit tudok elmondani, hogy általánosságban azért az alapelvel egyet értenek a szolgáltatók, csak azzal nem értenek egyet, hogy minden egyes szolgáltatás ide tartozó ők inkább két csoportra oszthatóak, mondjuk öt egyet ért, négy nem ért egyet. Ez olyan téma, amit véleményem szerint meg kellene oldania. Beszélt a költséghatékonyságról, ezeket a kérdéseket valóban meg kell vitatni. nem minden szolgáltató ugyanúgy elemzi a költséghatékonyság kérdését ugyanis. Aztán a hálózatmenedzserekkel kapcsolatban elmondta, hogy valószínűleg a SES 2 pluszban növekszik majd a szerepük. Szeretném megkérdezni, hogy esetleg lehetne-e a repülőtér ellenőrzésétől mindenképpen független szerv, és amennyiben felel egy ilyen szerv, akkor ez milyen gazdasági ellenőrzés alá esik majd. Én ugyanis úgy gondolom, hogy az Eurokontrolltól mindenképpen függetlennek kell lennie, de szeretném megkérdezni a konkrét véleményét. Köszönöm szépen, Meissner asszony! Köszönöm a szót, és köszönöm szépen Brenner úrnak, hogy eljött és megtartotta ezt a prezentációt. Hát mindaz, ami elhangzott, talán túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hogy tényleg létrejön egy olyan helyzet, amiben mindenki nyertes lesz, létrejön az egységes európai égbolt, és ezen minden tagállam csak nyerni fog. Hogy senki nem fogja elveszíteni a munkahelyét, hogy senki nem lesz vesztese ennek a helyzetnek, hogy megvalósul majd a megfelelő légibiztonság minden egyes nagy és kicsi tagállamban is. Hát nem tudom. Valóban nemes ez a cél, és valóban erre kell törekednünk. De azért részemről felmerül itt néhány kérdés. Először is az imént azt hallottuk öntől, hogy minden egyes nemzeti ellenőrzési hivatal központosítva kapja majd meg a feladatokat, és a tagállamok részéről szeretném megkérdezni, hogy a tagállamok elégedettek azokkal a feladatokkal, amelyeket rájuk rónak, és hogy ki fog egyáltalán eldönteni, hogy ki milyen feladatköröket kap. Tehát ez az első kérdés, amit felteszek az ellenőrzéssel kapcsolatban. A második pedig az, hogy ön az imént azt mondta, hogy nem, fog, nem hogy nem fognak elveszni munkahelyek, hanem még új munkahelyek is létrejönnek, és hogy a technikai fejlesztéseket is maximálisan ki tudjuk használni. Hát ez is remekül hangzik, mondhatom. Csak hogy itt vannak az, ezek a központosított szolgáltatások, és ezekkel kapcsolatban az ellenőrzés viszont decentralizált lesz, úgyhogy szerintem így mindenképpen ki kell majd szervezni bizonyos ellenőrzési feladatokat a nemzeti ellenőrző hatóságokhoz, de pontosan melyikeket ezt szeretném megkérdezni. És hogy emiatt az Eurokontroll a tagállamok számára akkor most költségesebb lesz, mert bizonyos feladatokat ki kell szervezni? azért az Eurokontroll egyébként is egy elég nagy szervezet, rengeteg alkalmazottan működik, és szerintem nem feltétlenül hatékony. Frau entschuldige mich dafür, Herr Vorsitzender, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich hatte zwei ganz wichtige Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy elkérstem, de nagyon fontos Németországból érkezett vendégeimmel kellett foglalkoznom, de most már itt vagyok, és figyelek, mindenkit biztosítatok a felől. Azt szeretném megkérdezni először is, hogy mi, mint parlamenti képviselők, mennyire tudunk önnek segíteni a munkájában. Másrésztről pedig az egységes égbolt kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy egy kicsit még mindig elméleti talajon mozgunk szerintem, mert hogy a bizottság ugyan tesz javaslatokat, de úgy tűnik, hogy a tagállamok ezeket nem hajtják végre, sőt, nagyon sok esetben megszegik a szabályokat. Úgyhogy jó lenne, hogyha a tagállamok megfelelnének a jelenlegi jogalkotásnak. Köszönöm szépen, Kohúr! Ja, vielen Dank, vielen Dank, Herr Brenner, auch nochmal für Ihre... Köszönöm szépen, Brenner úr. Én magam is köszönöm ezt az előadást, amelyet ma délután tartott. Ami az egységes európai égboltot illeti, ezt már évek óta vizsgáljuk, és a decentralizált szolgáltatásokon keresztül nagyon sok vitát lefolytattunk. Én látok néhány előnyt az SZSZ-el kapcsolatban Azonban az egységes légtéri blokkokkal kapcsolatban azért kevésbé előnyösnek tartom ezt a projektet. Aztán, amit szintén szerettem volna felvetni, ez a légiközlekedési irányítóhatóság az USA-ban ez sokkal jobban működik. Kíváncsi volnék, hogy az egységes európai égbolttal hatékonyabbá tudunk válni, vagy pedig vannak más keresztfeltételek, amelyeket teljesítenünk kell. Köszönjük szépen! Valaki még szeretne szólni, mielőtt én szólnék? Nos, akkor a kérdéseim tulajdonképpen Brenner úrhoz intézett kérdéseim nagy része már tükrözi azt, ami elmondtak a kollégák is. Nagyon nagy nehézségbe ütköztünk, amikor megpróbáltuk meggyőzni a tagállamokat arról, hogy bármit tegyenek európai szinten a légi közlekedés szintjén, azonban például a közlekedésnél is ugyanezt tapasztalhatjuk, a légi közlekedés irányítása egy különösen érzékeny pont ebben az esetben. A másodszorban ön nagyon ügyesen elkerülte a SES 2 plusz megemlítését, ami teljesen értek nyilván, de én engem is elárasztottak azok a hívások, amelyek arra vonatkoztak, hogy utasítsuk el a SES 2 pluszt, főként a szolgáltatások szétválasztása esetében, illetve a szétválasztás hiánya tekintetében Hát ezzel foglalkoztunk az elmúlt hetekben itt a szakbizottságban is. Aztán azt mondta, hogy nem szűnnek meg munkahelyek. Ez egy nagyon érdekes felvetés, ugyanis a szakszervezetek teljesen meg vannak győződve arról, hogy meg fognak szűnni munkahelyek. Ezért tehát felmerült ez a probléma, ez a, az érzékelésbeli probléma. Ön azt mondja, hogy nem fognak megszűnni a munkahelyek, sőt, még több munkahely lesz, ugyanakkor viszont a szakszervezetek úgy látják, hogy meg fognak szűnni a munkahelyek, és igen, néhány héttel ezelőtt a légiközlekedési dolgozók itt sztrájkoltak, itt tiltakoztak az épület előtt. Úgyhogy kíváncsi volnék, hogy a SESZ, Cezár, SES 2, SES 2 plusz vajon valóban a munkahelyek megszűnéséhez vezete. Brenner úr, öné a szó. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, megpróbálok csomagban reagálni ezekre. Az egyik kérdés arra, azokra a centralizált szolgáltatásokra vonatkozott, a kilenc centralizált szolgáltatásra, és ezek mind adatokra vonatkoznak, nem centralizált légi közlekedési ellenőrzési, illetve irányító szolgáltatások, hanem adatszolgáltatás centralizálását, tehát azokra a helyekre küldik ezeket az adatokat, ahol a légirányítók dolgoznak. A Cezárban kidolgozott módszerek lehetővé teszik, hogy ne az összes adatot dolgozzák fel az egyes légirányítói központokban, hanem hogy központosított módon folyik ez a feldolgozás. Tulajdonképpen a légirányítók számára teljesen mindegy, hogy honnan érkeznek ezek az adatok, az ő épületükön belül jönnek létre, vagy máshonnan küldik azokat, a lényeg, hogy meglegyenek. A Hárenben nyújtott szolgáltatások nem teljes mértékűek egyébként, hat szolgáltatást nyújtunk, tehát nem azt mondhatjuk, hogy no, itt van az Eurocontrol, és mindent el akar venni a légirányító központoktól, hanem egyszerűen arról van szó, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyekkel mi foglalkozunk, például a frekvencia koordináció, tehát hogy ne legyenek átfedések, olyan esetben, hogy milyen jelzéseket küldenek a repülőgépek például a földi kiszolgáláshoz és a többi. Olyan szolgáltatásokról van szó tehát, amelyeket már most is nyújtunk, csak ki akarjuk bővíteni azokat. A kilenc szolgáltatásból kettőt az ENSP nyújtanak, és úgy gondoljuk, hogy helyes lenne ezeket központosítottabban nyújtani, az utolsó pedig egy kombinált szolgáltatás, amit az Eurocontrol és a helyi légirányítók nyújtanak közösen. Nagyon meggyőző érvünk van, és remélem, hogy így módon a szolgáltatók rájönnek arra, hogy valami azért mégiscsak folyamatban van. A szakszervezetek szorosan együttműködtek velünk, és nyilván nem örültek túlzottan, amikor az első javaslatot kidolgoztuk, de azt elfogadták, hogy ha valóban nem lépünk és nem támogatjuk ezt a szolgálta- ezeket a szolgáltatásokat, akkor semmi előrelépés nem történik. Úgyhogy a hat szolgáltatás esetében azt mondták, hogy nyilván erre nem örülnek túlzottan, de azért támogatják, úgyhogy ebben a tekintetben azért mégiscsak játszunk valamilyen fontos szerepet, a szakszervezeteink írásba foglalták egyébként álláspontjukat. Marinescu úr kérdésére azt mondanám, hogy igen, vannak olyan légirányítók, akik nagyon örülnének annak, hogy a hat szolgáltatást saját hatáskörökbe tennék, és nem próbál, nem szeretnének nagyon együttműködni az említett két szolgáltatás esetében. Úgy gondolom, hogy ezt értékelni kell, részletes munkát kell végezni a megvalósíthatóság tekintetében, tehát hogy van-e értelme ennek a két szolgáltatásnak. Ez a megvalósíthatóság egyébként nem arra vonatkozik, hogy bármit bárhonnan ki akarnánk venni, hanem egyfajta hajlandóságot kérünk az együttműködésre, hogy ezt a két szolgáltatást is megnézzük. Az egyik szolgáltatás a radaradatok megosztása. Itt még nincsen konzisztencia Európában, ezért gondoljuk, hogy mi Európában összefogjuk ezeket a radaradatokat és rendelkezésre bocsátjuk. Aztán pedig a CBA-jel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban egy belső Eurocontrol CBA-ről beszélünk, ez több mint 200 millió eurót tesz ki évente, és 10 évre, ha meghosszabbítjuk a szolgáltatást, akkor ez másfél-két milliárd eurót is tesz ki. Vajon ezek valóban helyes adatok? A tagállamok is kérték ezt, mi megbíztunk egy vállalatot, és független módon megvizsgálták a helyzetet, beszámoltak a tagállamoknak, és azt mondták, hogy ezek nagyon visszafogott adatok. Ezért én nagyon erre törekedtem, hogy visszafogottak legyenek ezek az adatok, ugyanis azzal érvelhetünk, hogy azt hát nem mondhatnám, hogy az, hogy másfél milliárd euró tíz évre, az túlságosan vonzó érv, hanem inkább azt kellene bebizonyítani, hogy milyen közös szolgáltatásokat nyújt, tudunk nyújtani emögött. Az a vállalat, amelyet megbíztunk, megvizsgálta az adatokat, és azt mondta, hogy nagyon megbízhatóak és visszafogottak. A 39 tagállam pedig azt mondta, hogy akkor jöjjenek a pénzügyi szakértőink, igenis meg akarjuk vizsgálni, hogy az Eurocontrol mit tett, a külső auditor mit tett, ez volt a harmadik lépés, és az úgynevezett tagállami pénzügyi szakbizottság is azt mondta, hogy valóban megbízhatóak ezek az adatok, és visszafogottak. Úgyhogy ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nemzeti légirányítók azt mondták, hogy szeretnének ebbe egy kicsit jobban beletekinteni, és egy kis probléma merült fel ezzel kapcsolatban, mert hogyha pályázatot írunk ki, és azt mondjuk a légirányítóknak, hogy pályázzanak, nyújtsanak be pályázatot, akkor nyilván azt mondják, hogy nincs szükség arra, hogy pályázatokat indítsunk, Úgyhogy ugyanerre a következtetésre jutottak a tagállamok is. Aztán pedig az, hogy az Eurocontrol drágább lesz-e vagy sem, nos nem. Az Eurocontrol nagyon kemény időket élt meg az elmúlt öt évben, 2500 emberről 2000-re csökkentettük a létszámot, ez egy nagyon nehéz folyamat volt, erről biztosíthatom önöket. Azonban ez volt az előkészítő munkánk ahhoz, hogy a teljesítmény célokat tudjuk hozni. Ezért akkor adott pillanatban azt mondtuk, hogy igen, a költségvetésünket arra fordítjuk, hogy a felhasználói díjakat csökkentsük, és a teljesítmény célokat elérjük. Úgy gondoljuk, hogy ehhez Azért van szükség, hogy egy ilyen fajta pályázatot adjunk be, tehát nem arról van szó, hogy több hatalmat akarunk, vagy több pénzt, hanem segíteni akartunk Európának, hogy előrelépjen. Ami az irányítást illeti, úgy gondoljuk, hogy a hálózat irányítást nagyon jó, az ipar vezeti ezt, ott van az összes légirányító, a repülőterek, a katonaság, a légtérhasználók. Miért ne bővíthetnénk ki ezt annak érdekében, hogy a következő ciklus során egyfajta központosított szolgáltatás csomagot adjunk. A tagállamok ezt támogatták, azt mondták, hogy igen, nagyon jó tudású, alapos tudású csoportra van szükség ahhoz, hogy ezt a feladatot elvégezze. Úgyhogy ez volt a javaslatunk, és tulajdonképpen a kezdetektől fogva ez volt a javaslatunk, hogy a hálózat irányító munkáját a központosított szolgáltatásokra vonatkozóan kibővítjük. A kérdés felmerült, hogy a PRV az Eurocontrol hatáskörén kívül legyen vagy sem. Az Európai Bizottsággal van egy szolgált, szerződésünk, ami a PRB tevékenységére vonatkozik, a PRB-t megválasztják, nekünk ott nincsen egyszerűen beleszólásunk, nincs döntésünk, hanem annyit teszünk, hogy igyekszünk azokat az adatokat rendelkezésre bocsátani, amelyet kérnek tőlünk Természetesen ezeket mindig rendelkezésre bocsátjuk, de nem mi vagyunk a döntéshozó szerv. Igyekszünk ezeket az adatokat rendelkezésre bocsátani a prc esetében is. Ez az Eurocontrolnak egy csoportja, ami az EU28 tagállamok teljesítményéről számol be a teljes Eurocontrolnak. Nem biztos, hogy azt a teljesítménymérést választanák a többi tagállamban, Eurocontrol tagállamban, amelyek Európai Unión kívüliek, mint mi. Ezért aztán a PRB a 28 EU-s tagállamot vizsgálja, a PRC pedig a teljes Eurocontrolt felmerült a kérdés, hogy a támogatás, a support feladatát ki látja el, vagy a két csoport külön irányba megy, hogyha nincsen konzisztencia a tevékenységükben, illetve az igazgató tanács esetében, tulajdonképpen itt egy igazgató tanácsra beszélünk. Én azt mondanám, hogy ne járuljunk hozzá további fragmentálódáshoz Az Eurocontrol teljesen független, ezért nem, semmilyen befolyással nem rendelkezik a PRB tagjai felett. Ami pedig arra vonatkozik, hogy a tagállamok mit mondanak a javaslatra vonatkozóan, a tagállamokkal kapcsolatban lehetőségem nyílt a Vilniuszi konferencián részt venni, és ott azt mondták, hogy igen, vannak problémák az S2 pluszsal kapcsolatban, de azt mondták túlnyomó többséggel, hogy készen állunk arra, hogy a támogató szolgáltatások esetében egyfajta korlátozott piaci előrelépés történjen. És remélem, hogy ezzel kapcsolatban megszületik decemberben a döntés. Remélem, hogy nem felejtették el a tagállamok, hogy a korábbiakban mit mondtak erről. Ami pedig az USA kérdését illeti, az USA-Európa közötti problémát, nyilván összehasonlítást végeztünk az amerikai teljesítménnyel, ezt a tevékenységet támogatja az Eurocontrol, és tény, hogy az USA ugyanezt a minőséget biztosítja, gyakorlatilag 50-40 százalékkal kevesebb bér, mint amit mi Európában elkérünk érte. Persze az USA-ban egyetlen egy rendszer van, itt Európában pedig 40 szolgáltatóról beszélünk különböző eltérő munkakörülményekről, a munkavállalók esetében, és hogyha az intézményi berendezkedést nem tudjuk megváltoztatni, illetve a munkafeltételeket, a kérdésem az, hogy hogyan lehetnénk kompenzálni ezt, hogyha versenyképesek akarunk lenni. Mi azt a területet azonosítottuk be, hogy olyan technológiát fejleszünk ki, amivel nem rendelkezik az USA. Ezt központosított vagy regionális szinten lehetne bevezetni, és pontosan ezre törekedtünk a CES javaslattal. Úgy gondoljuk, hogy igen, valóban így dolgozt, és az európai EIS adatbázist például már Tájföldön, Dél-Afrikában is használják, ez lenne egy példa erre. Volt egy olyan kérdés, hogy ezeket a szolgáltatásokat hogyan tudjuk terjeszteni, hiszen a szolgáltatók csupán nemzeti alapon dolgoznak. Nagyon sok szolgáltató szeretne a nemzeti határokon túl is tevékenykedni, de nincs erre lehetőség, mert ott már egy másik szolgáltató teljes mértékű szolgáltatást nyújt az ICAO keretében. Az Európai Parlament nem tudom, hogy támogatja annak elképzelését, hogy egy nagyon korlátozott ATM támogatási piac jöjjön létre, így módon a szolgáltatók együttműködhetnének, és európai alapon nyújthatnák szolgáltatásaikat. Nyilván erre feltételeket kell meghatározni, annak érdekében, hogy az uniós és nem uniós tagállamok légirányítóihoz fordulhassunk. Széles körű hozzájárulásra van tehát szükség ezen szolgáltatások esetében, és e szolgáltatásokat harmonizálni kell, hogy az EU 28-akon túl is működhessen ez. Bocsássanak meg, hogyha valamit kihagytam, de jelen pillanatban ennyit szerettem volna mondani. Jaj, bocsánat, a megszűnő munkahelyek, hogy er, ezt, ezzel mit, mit kezdjünk. Természetesen a központosított szolgáltatásoknál mindig az a trend, hogy megszűnnek munkahelyek, de ebben az esetben miért nem valósul ez meg? Nos, azért, mert pontosan azokat a példákat használjuk, ahol a javasolt kilenc szolgáltatásán nem fognak munkahelyek megszűnni, ahol szolgáltatásról szolgáltatásra egy olyan hatásvizsgálatot végeztünk, amely bebizonyította, hogy nem fognak munkahelyek megszűnni. Azonban, hogyha máshogy végezzük a szétkapcsolást, az unbundlingot ott már lehet, hogy megszűnnek munkahelyek, de kilenc szolgáltatás esetében az az ígéretünk, hogy nem fognak megszűnni munkahelyek, ugyanis annak érdekében, hogy ne torpedozzuk meg saját javaslatunkat, pontosan ezeket a szolgáltatásokat választottuk. Köszönöm szépen, Brenner úr, ezt a, az előadást és azt, hogy válaszolt a kérdésekre. Biztos vagyok abban, hogy találkozunk még a jövőben nem csak a mostani, hanem a következő parlamenti ciklusban is. Köszönjük szépen! Sok sikert a tagállamokkal való együttműködéshez. Bizonyára tudja, hogy itt a mi szakbizottságunkban nem bízunk bennük, hiszen soha nem tették meg azt, amit vállaltak. Hogyha önök sikeresek ebben, akkor nagyon örülünk annak, és akkor önök hatékonyabban dolgoznak. Köszönjük szépen a munkáját! Okay, we can have a table change up the top here now. Kérném akkor, hogy a következő panel résztvevői fáradjanak fel ide mellém. Következő napi rendi Következő napirendi pontunk a tenté koordinátorokkal folytatott egyeztetés. Megpróbáljuk most jobban betartani a rendelkezésre álló időt, ami tegnap egyáltalán nem sikerült. Kérném, hogy minden koordinátor körülbelül 7 percben adja elő a, az előadását, hogy utána legyen még időnk a válaszokra is. Balázs úrnak adom meg a 17-es projekttel kapcsolatban a Párizs, Strasburgi, Stuttgart, Bécs, Pozsonyi vonallal kapcsolatban a koordinátor. Kérem, Péter. Uh, Mr. Chairman, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék tehát beszámolni az itt jelenlévő tisztelt képviselőknek, hogy hogyan is áll a 17-es prioritásos projekt, ez a Párizs-Pozsony projekt. Ez az elmúlt években előrehaladást mutatott minden egyes területen. 600 kilométert sikerült már magasabb technikai normára helyezni a 2005-ös évhez képest. További 450 kilométeren folytatódott a munka, és már csak 200 olyan kilométer maradt, ahol a szolgáltatások nem megfelelőek, tehát ahol még a 2004-es paraméterekkel dolgoznak. És akkor most néhány konkrét példát szeretnék elmondani. Franciaországban a Savern alagút lenne az első, ezt februárban nyitották meg, és ez nagyon fontos eredmény volt a Bodrökur Wendenheim szakaszon. Aztán menjünk tovább Németországba. Itt a Müncheni reptérrel való összeköttetés készült el, ami nagyban javította a helyzetet. A finanszírozás is megfelelő volt, így tehát az északi területek felé irányuló pályákat 2018-ig el lehet készíteni. A müldorf salzburg szakasz lenne a következő. Itt több példát is mondhatnék, például a Bécs-Szentpölten szakasz Ausztriában, ahol most már sikerült felgyorsítani a kommunikációt, és 17 perccel sikerült csökkenteni a menetidőt. Ugyanez vonatkozik a Lányszen alagútra is, amely a Bécsi repülőtér elérése szempontjából volt nagyon fontos. Problémák itt is voltak, problémák mindenhol vannak, különösen azért, mert a magas sebességű vasutak, például az Ulmi szakasz esetében végül is drágábbak voltak, mint ahogy tervezték. Aztán itt van a Stuttgart-Ulm szakasz Németországban, vagy pedig Szlovákiában a Bécs-Pozsony szakasz szlovákiai része. Itt még folynak a a munkálatok, de itt is folyamatban van, hogy mindaz, amire elkötelezte magát a szlovák közlekedési miniszter, valóságá váljon. Tehát uh, itt van most ez a jelentés, és ez valószínűleg az utolsó, amelyet én mutatok be a PP17-es projekttel kapcsolatban. A mandátumom lassan véget ér. Ezen a vonalon én már 2005 óta dolgozom, volt ebben egy rövid megszakítás, de 2005 óta ezzel a témával foglalkozom. Eleinte kevés tapasztalatom volt ennek a projektnek a koordinációjával kapcsolatban, de most már azért jelentősebb tapasztalattal rendelkezem, már csak néhány percen van hátra, de szívesen megosztom önökkel az elmúlt években megszerzett tapasztalatomat. Nagyon fontos ezen projektek szempontjából, hogy túllépjünk a nemzeti határokon, hogy túllépjünk egy közlekedési módon, tehát hogy túllépjünk a vasúton, és ellépjünk az intermodalitás irányába, és hogy vizsgáljuk az egyéb tervekhez való kapcsolódási pontokat is. Szeretném a kollégák és főleg a parlamenti kollégák figyelmét felhívni két fontos problémára, amivel folyamatosan találkozunk. Először is Soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a köztámogatást egy pillanatra sem szabad elveszítenünk. Tehát folyamatosan kommunikálni kell a közvélemény irányába, hogy ezek az előrelépések fontosak, és párbeszédet is kell folytatnunk az utca emberével. A másik fontos kérdés, hogy a tagállami kormányok folyamatosan változnak, a helyi önkormányzatok is folyamatosan változnak, erre is fel kell készülni. Csak akkor tudjuk a problémákat kiegyensúlyozottan megoldani, hogyha a közvélemény is érintetnek érzi magát, és hogyha a helyi vezetőkkel is jó kapcsolatot tartunk. Nagyon sok esetben kerültünk kapcsolatba, például az keleti TGV vagy keleti gyorsvasút szövetséggel Franciaországban és egyéb civil szervezetekkel, amelyek nagyon komoly segítséget nyújtottak nekünk. Nagyon fontos, hogy ezek a változások normális, demokratikus módon tudjanak lezajlani, és hogy természetesen nem csak a civil szervezetektől, hanem az európai intézményektől is megkapjuk a megfelelő támogatást. A bizottságtól technikai támogatást kaptunk, a parlamenttől pedig politikai támogatást, mindkettőért köszönetet szeretnék mondani. Reméljük, hogy megmarad ez a jó kapcsolat a következő parlamenttel is, a következő mandátum alatt, hiszen most már egy sokkal magasabb multimodális szintre kell lépnünk mind a tervezésben, mind pedig a technikai kitételekben. Még egy vonattal, egyetlen vasúttal is nagyon nehéz összekapcsolni két országot, és hogyha intermodális szintre lépünk, akkor ez még bonyolultabb lesz mind a pénz, mind pedig a szervezés szempontjából. És sok esetben az MFF-ből azért csak nagyon korlátozott támogatást kapunk, tehát megfelelő legitimitásra és megfelelő politikai támogatottságra van szükségünk. Köszönöm. Thanks for keeping to your time. Köszönöm szépen, Péter. Te voltál az első olyan koordinátor, aki betartotta az időt. Anybody else? Okay, Mrs. Gurmai. Gurmai asszonynak adom meg a szót. Nem véletlen, hogy betartotta az idejét, hiszen nem csak kiváló egyetemi tanár Magyarországon ön, hanem külügyminiszterünk is volt, és természetesen e, egyébként pedig ő biztos is volt, tehát ezért nagyon jól tudja, hogyan kell a parlamenti szellemet betartani, és éppen ezért szeretnék hálás köszönetet mondani, és remélem, hogy ön megtartja ezt a funkciót. Közben azt is remélem, hogy ön lesz a következő külügyminiszter, de hát ez már egy másik történet. Komolyra véve a szót, természetesen ez rendkívül fontos számunkra, közben szeretnénk, hogyha Pozsony és Budapest között megfelelő lenne az összekötetés, ez rendkívül fontos. Azt gondolom, hogy rendkívül jó csapattal dolgozik ön. Ez a bevezetőből is kiderült, és az összefoglalóból azzal kapcsolatban, hogy mit értek el. A kérdésem a következő. Mit tanácsol az utódjának, hogyan lehet továbbfejleszteni azt, amit az vezetésével sikerült elérniük? Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon le nagy lehetőség. A válság idején mindig külön kihívások állnak előttünk, hogy hogyan lehetne másként megoldani problémákat. A családomban is vannak vasutasok, úgyhogy szeretném tudni, hogy mit lehetne ezen a téren még többet elérni az ön szakmai tudásával és a 17-es projekttel kapcsolatban. Még egyszer hálás köszönet az ön munkájáért és az ön európai vállalásaiért. Az európai parlament következő ciklusában más emberekkel fogunk dolgozni, úgyhogy mindenképpen szeretnénk biztosítani azt, hogy a következő időszakban is jó lesz a közlekedéssel foglalkozó csapat. Kramer úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Balázs úrral már nagyon régóta együttműködünk. Nagyon konkrét kérdésem lenne. Gyakran a Stuttgarti állomással kapcsolatban, amit az EU-s finanszírozott, feltettem kérdéseket. Ön nekem azt mondta, hogy ez egy regionális, a várost érintő projekt, és nem volt erre pénz, de a bizottság ennek az ellenkezőjét állítja, éppen hogy volt Európai Uniós finanszírozása ezen ö, állomásnak, még akkor is, hogyha ez az új nem annyira ö, hatékony, mint a korábbi terv volt, és ö, pont ezért veszélyes is. A kérdés az, hogy miért nem adták meg erre az engedélyt. A második kérdésem. A bizottság felé már többször feltettem ezt a kérdést, és meg is erősítette nekem azt, hogy a következő Svenzingen-Ulmi pálya ö, kétszer annyiba kerül, mint az eredeti becslés volt a Wedlingen-Ulmi szakaszról beszélünk, és hasonló itt a helyzet, mint Geislingerrel kapcsolatban. Az egyik oka annak, hogy az engedélyt megkapta ez az volt, hogy az áruforgalmat is ki kellett alakítani. Nos, Greisingel nem erre hozták létre, és ez a pálya pedig még kevésbé alkalmas erre. A Stuttgartban leszállnak az utasok, nos, tudjuk azt, hogy Párizs-Pozsony csak akkor Gyereséges, hogyha árut is tudnak szállítani, pedig ez egyelőre nincsen így. Tehát érdemes lenne erről beszélni, hiszen mindenképpen azt látjuk, hogy ez a folyosó egészen abszurdá válik, hogyha ezt a megoldást nem találjuk meg. Stuttgarttal kapcsolatban azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a Bécsi központi pályaudvara kapcsolatban ott lenne egy átjárás, és ezzel kapcsolatban sikerül gyorsan előrelépni. Mindig ugyanezt a kérdést teszem fel. Sokáig kérdeztük, hogy mely vonal fog átmenni a Bécsi reptéren keresztül Pozsony felé. Jó lenne, hogyha jövőre már működőképes lenne ez az összekötetés, tehát közvetlen kapcsolat lenne a Bécsi reptér és Pozsony között ezen nagyon sokat vitatott pályaszakaszon. Szeretném, hogyha erre pozitívan tudna válaszolni. Elnök, köszönöm. Meissner asszony. Köszönöm szépen. Schnell auch zu beantworten. Äh, das eine ist... Balázs úr, köszönöm szépen ezt az előadást. az a tentével kapcsolatban láttuk, hogy az a cél, hogy hogyha le is zárnánk bizonyos munkálatokat, és nem állandóan folynának ezek a munkák. Tehát 2020-ra legkésőbb szeretnénk lezárni, talán akkor már nem mi leszünk ezért a felelősek, de azt szeretném egyrészt megtudni, hogy a határidőkkel kapcsolatban mennyire látja ezeket tarthatónak. Második kérdés. Ami a határon átnyúló kapcsolatokat, összekötetéseket illeti, azt látjuk, hogy a tagállamok nem mindig állnak készen arra, hogy ezeket finanszírozzák. Például Strasbourggal kapcsolatban és Pozsonyjal kapcsolatban is érdekes példákat említett. A kérdésem az, hogy a tagállamok is fogják-e ezen összekötetéseket finanszírozni, vagy megint csak kudarcba fulladnak ezek. Balázs úr. darf ich mit den äh, zwei äh, letzten Fragen oder Serien. Köszönöm szépen. Az utolsó két kérdéssel kezdem, tehát visszafele fogok haladni. Nézzük először a Stuttgarti pályaudvart. A munka úgy működik, hogy a koordinátorok javaslatot tesznek, utána megszületnek az ezzel kapcsolatos döntések a tagállamok szintjén és az Európai Bizottság szintjén. Végezetül pedig megszületnek a megoldások, és úgy gondolom, hogy a jelen esetben megtalált megoldás jó megoldás volt. Nem egyezett meg maximálisan az elsődleges kialakított pozíciónak, de szerintem az említett vasútvonal esetében mindenképpen ezt jó megoldásnak kell tekintenünk. Meg kell néznünk a Stuttgarti pályaudvar versenyképességét, ezzel kapcsolatban számos vitát lefolytattunk. Beszéltünk arról, hogy nem kellene megkettőzni feladatokat, hogy el kellene kerülnünk az átfedéseket. Nekem vannak kétségeim afelől, hogy itt tényleg megkettőztünk volna bizonyos feladatokat, vagy átfedéseket hoztunk volna létre. Felvettük a kapcsolatot a Stuttgarti Közlekedés Tudományi Intézettel, és ez a Stuttgarti Intézet természetesen kifejtette a véleményét ebben a kérdésben, és úgy gondolták, hogy a jelenlegi projekttel a Stuttgarti pályaudvar hatékonyságát akár 30%-kal is növelni lehetne. Tehát egyrészt kapacitásnövelésről van szó, másrészt pedig azokról a becslésekről, amelyeket a Stuttgarti tudományi Intézet készített el. Én személy szerint nagyon érdekesnek és nagyon jónak találtam ennek az intézetnek a tanulmányát, és úgy gondolom, hogy mindenképpen jó irányba indultak el a dolgok. Aztán itt van a Wendlingen-Ulm szakasz. Itt elsősorban áruszállításról van szó, ugyanis úgy tűnik, hogy a Wendlingen-Ulm szakasz csak és kizárólag személyszállítással nem versenyképes és nem profitábilis. Tehát itt egy magasabb szintű, intermodális szintre kellene lépni, talán a Rajna és a Duna belvízi csatornáinak bevonásával. A bizottság reméljük, hogy visszatér majd erre a kérdésre, a Vendlingen-Ulm szakaszra, és meg fogják vizsgálni, hogy egyrészt a vasúthálózat hogyan tehető jobbá, és hogyan nyithat esetleg ez a vasúti hálózat az áruszállítás felé. Aztán itt van a Bécsi pályaudvar, az új Bécsi pályaudvar. Itt még két fontos döntés hiányzik mindkét érintett tagállam részéről, hogy egészen pontosan a nyomvonal hol halad majd. Több variáns, több opció is felmerült, és valószínűleg az északi nyomvonalat fogják majd választani. De, mint mondtam, még egy stratégiai jellegű tanulmány eredményét meg kell várni Szlovákiában, addig valószínűleg nem fognak végleges döntést hozni. Több ízben is találkoztam a szlovák közlekedési miniszterrel. Egyébként a minisztérium rendelte meg ezt a stratégiai fontosságú tanulmányt, és majd a tanulmány végeztével derül ki, hogy kell-e a Duna alatt alagutat építeni. Én úgy vélem, hogy erre nem lesz szükség, tehát én úgy vélem, hogy nem ezt a megoldást fogják majd választani. Pozsony és Bécs összekötésével kapcsolatban és eh, ugyanebbe a szakaszba a pozsonyi repülőtérnek is be kell majd kapcsolódnia. Tehát én úgy vélem, hogy nem a Duna alatti alagutat fogják választani. Aztán, hogy mi történik 2020 után, illetve mi nem történik 2020 után. Nos, én 2005 óta követem ezeket az eseményeket, és megszületett több nagyon fontos dokumentum, többek között egy, melyen a négy illetékes közlekedési miniszter aláírása szerepel. Ebben a dokumentumban 2016-ot kiáltották ki, mint céldátum a teljes vonal elkészítésére. Hát az ilyen hosszú távú projekteknél elő szokott fordulni kisebb-nagyobb csúszás, sok esetben nem sikerül tartani az eredeti határidőket. Ezt az egész vonalat egyébként 22 részre, 22 szekcióra osztották fel, és minden egyes résznek van egy saját, külön céldátuma. Úgy gondolom, hogy 2020-ra a vonalnak a legnagyobb része használható lesz, legalábbis bízom ebben. A kritikus szakaszok mindig a határokon átlépő szakaszok. Az Európai Bizottságnak, sőt általánosságban az Európai Uniónak nagyobb segítséget kellene nyújtani ezekben az esetekben. Itt van például a Kéli híd Franciaország és Németország között egy kicsit több európai jellegű motivációra, nyomásra lenne szükség, hogy a két hatalmas tagállam, Franciaország és Németország, hát hogy is fogalmaznak, mozduljon már egy kicsit, hogy elkészüljön megfelelőképpen a Kéli híd. Aztán Pozsonyról már beszéltünk eleget, Pozsony tekintetében nincsenek politikai akadályok, sőt, nem is pénzügyi akadályokról van itt szó. Az akadályok leginkább technikai jellegűek, melyekkel kapcsolatban még számos fontos döntést meg kell hozni. És most Gurmai asszony kérdésére szeretnék válaszolni angol nyelven. A PP17-es a Rajna-Duna multimodális koridorba kell, hogy beilleszkedjen majd, amely Strasbourgtól egészen a Fekete-tengerig tart, és ez óriási kihívást jelent majd, hiszen itt nem egyetlen közvetlen vonalról van szó, hanem egy egész vonal hálózatról. Itt van Németország és Ausztria útközben, mint régebbi tagállam, de nagy részben azért új tagállamok érintettek ebben a folyosóban már, ha azokat, akik tíz éve csatlakoztak, lehet újaknak nevezni, de hát itt van Bulgária és Románia is. Ez Európa szíve, nagyon sok ipari területen áthaladó vonal, itt új lehetőségeket, új piacokat nyitunk majd meg, és ugye ez a vonal egészen a Feketi-tengerig eljut majd. Hát ez ugye akárki legyen is a koordinátor, nem csak a saját országát fogja ez érinteni, hanem számos más tagállamot is, és én természetesen nyitott vagyok az együttműködésre. Ezen kívül még három fontos üzenetet szeretnék elmondani, mindezt a saját többéves tapasztalatom alapján mondom. Az egyik, hogy mindig minden lehetséges alternatívát meg kell vizsgálni. Az első nagyon komoly dolog, következtetés, amit levontam, függetlenül attól, hogy természetesen tisztelem az előttem lévő döntéshozókat. Tehát amikor 2005-ben először elmentem Stuttgartba, és láttam ezeket a tényleg lenyűgöző terveket, hogy mind kellene változtatni a régi pályaudvar tekintetében, akkor igen, technikai jellegű kérdéseket tettem fel a német félnek, hogy ezen kívül még milyen alternatívákat, milyen lehetőségeket vizsgáltak meg és akkor azt mondta, hogy Kájne alternatíve, hogy nincs alternatíva. Ezt a választ nyilván el kellett fogadnom, így ahogy van, de politikai szinten, mint ahogy technikai szinten is, igenis mindig vannak alternatívak, mindig van egy másik út, vagy több másik út. Ezt a felfogásomat én sohasem rejtettem véka alá, most is elmondom itt a közönség előtt, tehát Gurmai asszony, az első javaslatom, az első üzenetem az, hogy mindig meg kell vizsgálni az összes lehetőséget. A második fontos üzenet a költségek megbecslése. Itt ugye különböző szekciókra osztható, többek között a Stuttgarti szekcióra osztható ez az egész vonal, és hát hiába várunk az idővel, sohasem csökkenek a költségek, mindig csak növekszenek. Ez a második fontos következtetés, amit le kell vonni, és van még egy pont, ahol a köztámogatottsága, a közvélemény támogatottsága igenis rendkívül fontos. Ez a Stuttgart 120-ra például vonatkozott, itt ugye 5 milliárdnál járunk, és az 5 milliárdos lélektani határa egyszerűen a közvélemény azt mondta, hogy ennél több pénzt erre nem lehet áldozni. Úgyhogy mindig azt mondom, hogy folyamatosan vizsgálni kell a kockázatokat, többek között a közvélemény támogatását is. Tehát sose üljünk a babérjainkon, sose gondoljuk azt, hogy maximálisan biztonságban vagyunk, mindig nagyon óvatosnak kell lenni a multimodális folyosó kapcsán. Köszönöm szépen, Balázs úr! Köszönöm munkáját! Most pedig akkor Szecsi urat szeretném megkérni, hogy jöjjön ide előre. Secured Tenté koordinátor szintén. Tehát ő a koordinátora a 3-as és a 19-es prioritási projektnek. Az egyik kedvenc projektünk található ott, ez a Figueras Perpignan vonal, Igen, tehát a 3-as és a 19-es, de ez még mindig a, tartalmazza a kedvenc vonalunkat, úgyhogy akkor most megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy eljöhettem önökhöz itt ebbe a szakbizottságba, erre az éves találkozóra, amit nagyon fontosnak tartok egyébként, ugyanis Elérkezett az idő ahhoz, hogy megpróbáljuk értékelni a helyzetet, beazonosítsuk azokat a nyitva lévő kérdéseket, amelyek felmerülhetnek, illetve hogy megpróbáljunk új alapokat kialakítani a továbbhaladáshoz. Természetesen ez egy különleges alkalom azért is, mert a jelenlegi megközelítés végéhez közeledünk, a prioritásos projektek megállapítása tekintetében a TENTI hálózatnál, és egy új megközelítés jön létre, amely az Európa összekötését szolgáló eszközön alapul, illetve a közlekedési folyosókon, az új szabályokon, amelyeket nemrégiben hagytak jóvá. Nagyon hálásak vagyunk egyébként, hogy önök figyelmet fordítanak erre a témára, és igyekeznek azon dolgozni, hogy javítsák a hálózatot az elkövetkezendő évek során. Ma arra törekszem, hogy megpróbáljak egyfajta rövid előadást tartani. Mindössze két diát fogok mutatni arról, hogy hol tartunk most, melyek a legsürgősebb problémák, és természetesen nagyon szívesen válaszolok kérdéseikre, illetve megjegyzéseiket meghallgatom. A hármas prioritási projektről beszélünk, ami most pirossal jelölve láthatnak ezen a dián. Ez pedig egy összekötés Spanyolország, Franc, Portugália, Spanyolország és Franciaország között, illetve ott van a 19-es prioritási projekt, ami a kölcsönös átjárhatóság megvalósítása az ibériai félszigeten. Természetesen ez szorosan kapcsolódik az előző projekthez. A Pireneusokon kell átvezetnie ennek a vonalnak, ott található egyébként a 16-os prioritási projekt is, ami nem csupán a Pireneusokon való átkelőt mutatja, hanem a spanyolországi szakasz is ehhez tartozik, a Figéreszi szakasz, ami jó ideig az volt a feladatom, hogy erre a projektre figyeljek oda, és próbálják meg segítséget nyújtani abban, hogy előkészítsék a jövőbeli fejlesztésekhez a terepet. Láthatnak kék csillagokat is, ahol a legfontosabb előrelépéseket láthatjuk, főként a bal felső részen láthatják a Turbordó közötti nagysebességű hálózatot, illetve vonalat, aztán a bordói csomópontot, ott van aztán a Baszkföldön keresztül vezető Atlanti rész, nemrégiben ellátogattam oda, és elképedve tapasztaltam, hogy milyen előrelépéseket értek el, természetesen problémák is felmerültek, amelyek még megoldásra várnak de már nagyon közel állnak a megoldáshoz. Aztán az ibériai szakaszt, ha nézzük, ez is ez lefelé tart, Extremadurában és Kastíliában már nagyon jól alakul, azonban van egy hiányzó összekapcsolódás, összekötés, erről szólni fogok hamarosan. Aztán pedig a földközi tengeri részen, hogyha jobbra nézünk, ott is nagyon jó a helyzet, hogyha megnézzük a Nim Montpellier elkerülő szakaszt, illetve a földközi tengeri részen a valenciai szorosnál a megoldást Barcelona Figuera szakaszról már beszélt az elnök úr. Egy határon átnyúló szakaszról van szó, ez már működik. Néhány éve már működésben van és a bizottságnak, ennek a szakbizottságnak is lehetősége nyílt arra, hogy ellátogasson néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem. Várjuk még mindig, hogy ez az összekötés száz százalékig megvalósításra kerüljön és működésbe lépjen, akkor a TGV egészen Barcelonáig mehetne, és Barcelonából pedig akár Lyonig el lehetne utazni. Úgyhogy folyamatban van még a munka, vannak azért nehézségek, amelyeket le kell küzdeni. Akkor nézzünk négy fontos pontot, amelyre figyelmet kell fordítanunk a hármas projekt alakulásával kapcsolatban. Először is az a kérdés, hogy melyik a legeredményesebb módja a teherszállításnak az Atlanti szakaszon, figyelembe véve azt a tényt is, hogy az egyik kiinduló pont a portugáliai Atlanti óceáni kikötőkön kívül Algeciras, Spanyolországban, Algeciras, illetve hogy hogyan tehessük ezt az összekötést valóban hatékonyas működőképessé. Ezen a területen van egy másik fontos pont, amire figyelmet kell fordítanunk. Ez pedig egy hiányzó összekötés az Evorakai szoroson keresztül. Nemrégiben tárgyalást folytattunk a 2014-2020-as kohézió politikai időszakra vonatkozóan azt hiszem, hogy sikerült megállapítani, hogy mi legyen a megoldás, de valódi előrelépést még várjuk, hogy megtörténjen. Következésképpen még mindig itt a probléma. Látják kékkel jelölve egyébként ezt a problémát, hogy ott hatékony, eredményes összeköttetés biztosítsunk Spanyolország és Portugália között. Legkésőbb néhány éven belül, tehát 2015-ig mondjuk megoldást kell találnunk. Aztán van még egy terület, amire figyelmet kell fordítanunk, ez a földközi tengeri folyosó kikötőinek összekötése, annak érdekében, hogy az egyvágányos módra térjenek át. Ez a TNT szempontjából egyébként egy jelentős előrelépés lenne, ez az úgynevezett mediterrán, tehát földközi tengeri folyosóra vonatkozik, de nagyon sok problémát kell még ott is megoldanunk. Mindenek előtt a legfontosabb kérdés még fennáll, mégpedig az, hogy a kölcsönös átjárhatóság hiánya valamit lehet kezdeni, főként a montpellier pörpinyan közötti szorosnál, amit zölddel jelölve láthatunk, ez ott az interoperabilitás kérdőjel mellett található. Ez akadályozza meg, hogy teljes mértékben kiaknázhassák az eddig elvégzett munkát Barcelonából a francia részre vezetve. Nézzük akkor most azokat a problémákat, amik a közeljövőben merülhetnek fel. Mindez Mindezzel két folyosó jön létre az új rendszerben, az Atlanti folyosó, ami sárga színű, illetve a mediterrán folyosó, ami zölden jelöltek. Önök nagyon jól ismerik, hogy milyen jellemzői vannak ennek a projektnek, multimodalitás és a többi, de gyakorlatban azt mondhatom, hogy a 3-as és a 19-es projekt teljes mértékben beépülhet az új folyosókba. Ennek lesznek közös részei, ezt láthatjuk egyébként a térképen is, Madrid és Algeciras között. Aztán pedig két vagy három atlanti kikötő felé lehet onnan elhaladni, illetve a mediterrán folyosó felé. A mediterrán folyosónál a legfontosabb az az, hogy Dél-Európa irányába összekötetés biztosítson. Például az Rajna, Alpes és Skandináv mediterrán, Balti, Adria és keleti East Med folyosót kösse össze. Tehát nagyon fontos szerepet játszik, hogy az Európa déli részét összekösse a nyugati területekkel, határon áthaladva Ukrajna felé, de egy észak-déli perspektívája is van. Az Atlanti folyosó pedig összeköttetést jelenthet Algeciras-tól Le Havre-ig Franciaország központi részével, illetve Németországgal és a Benelux államok felé is leágazást tartalmaz, illetve a 17-es projekttel is összekötődik, amelyről Balázs úr beszélt néhány ö, perccel ezelőtt, ez a Párizs, Strasbourg, Németország nyomvonalra vonatkozik. Igen, hamarosan akkor lezárom. Nagyon fontos összetevő ennek a tengeri összetevő, tehát a belvízi útvonalak, illetve az úgynevezett tengeri strádák, multimodális folyosóról beszélünk, tehát amivel önök is tisztában vannak. Azt hiszem, elnök úr, hogy akkor itt be is fejezhetném mert várom a megjegyzéseket és kérdéseket, úgyhogy biztosan azok rámutatnak majd a lényegre. És természetesen az írásbeli jelentés is rendelkezésükre áll. Ayala Sender asszony, aztán Riki úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, igen Szeretnék köszönetet mondani Szekki úrnak, hogy ilyen világosan fogalmazott, illetve, hogy nagyon gondosan előkészítette nem csupán a következtetéseket is, hanem, hogy az örökséget megmutassa az új hálózat irányába. Figyelembe véve a mandátumot, az központi áthaladással kapcsolatban, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és lesz idő arra egyébként, hogy megvizsgáljuk ezeket, amennyiben a két végpontot, a két végpont az utasok összekötetése miatt esetleg nem működik. Ami a mediterrán folyosót illeti, ön nagyon világosan mutatott erre rá, azonban Montpellier és Nar Nárban közötti probléma. A korábbi prioritási projektekkel kapcsolatban már lezártuk ezeket a kérdéseket, azonban, hogyha Franciaország esetét megnézzük, az ütemtervekre szeretnék rákérdezni öntől, ugyanis úgy gondolom, hogy ott nem csupán végrehajtási probléma merülhet fel a transeurópai hálózatoknál, hanem összeütközést lehet az Európa és a Nemzeti Tervezés között. Ami pedig a harmadik vágányt illeti, engem eléggé aggaszt ez a Barcelona-Valencia szakasznál, illetve Valenciától lefelé, hogy milyen szakaszokon lehet a kettős platformot megtartani, és ahol pedig egy harmadik vágányt szeretnének beépíteni, mi nagyon érdekes megoldás lenne egyébként, és nyilván nyomást lehet gyakorolni ott, ahol például a határokon keresztül. Szeretném megkérdezni, hogy ennek mi lenne a jövője. Aztán, ami az Atlanti folyosót illeti, egyetértek, és gratulálok is, mert a Tour Bordeaux szakasz nagyon jó gyakorlat, ahol a PPP kiválóan működött, de Portugália esetében szerettem volna megkérdezni, hogy azt látom, hogy ön azt mondja, hogy a hiányzó összeköttetés a színes Lisszabon-Madrid irányába van egy probléma, Azonban az Abeiron Salamankai szakasz javasolta Portugália. Szeretném tudni, hogy ön mit gondol erről, illetve megkérdezném, hogy a következő koordinátoroknak mit gondol, jobban tudnának -e dolgozni a transeurópai hálózatok új rendeletével kapcsolatban. Riké úr, tessék. Két percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Szeki úrnak is. Két kérdésem lenne. Az első kapcsolódik ahhoz, amit Ines is feltett, tehát milyen előrejelzése van a Perpignan-Montpellier szakaszsal kapcsolatban. Mire számít, hiszen ez egy problémás szakasz, annál is inkább, hogy a Montpellier-Nim elkerülő út úgy tűnik, hogy jól halad. Lenne egy második kérdésem is. Van-e bármilyen előrejelzése a Bordó Bajon vagy Bordó Baszkföld összekötetésről? Volt-e alkalma arra, hogy erről beszéljen az érintettekkel? Van-e saját elképzelése arról, hogy mennyire volt jó döntés Bordó tuluszt referálni preferálni Bordó Spanyolország helyett, hiszen eléggé eltérőek voltak a vélemények a nemzeti érdekek szempontjából ezzel kapcsolatban, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az európai folyosóval mi a helyzet. Tehát ez a hiányzó kapcsolat Bordeaux-Bajon, Bordeaux-Baszkföld között és a tuluzi választásról mi az ön véleménye? Bilbao asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Szeki úrnak ezeket a magyarázatokat, főként pedig ezt a beszámolót, amelyet elküldött nekünk írásban is. Nagyon konkrét területet szeretnék központosítani, amelyre utalt egyébként beszámolójában, ez pedig az Atlanti tengerre vonatkozik. Ön a beszámolójában egy problémát kiemelt, amit mi pártként már régóta emlegettünk a különböző intézményeknél a spanyol államban, illetve a, fe, a francia felelősök felé egyaránt. Van itt egy alapvető pont, ez a bergarai csomópont, ami lehetővé teszi azt, amit sikerült eddig az Atlanti tengelynél végrehajtani, megvalósítani, és főként pedig a Franciaországgal való összeköttetés lehetővé tevő szakasz. Ön milyen megoldásra jutott az intézményi felelősökkel? Milyen megoldásokat lát az elkövetkezendő hónapokra, évekre vonatkozóan, mert természetesen a spanyol minisztérium és kormány részéről semmilyen választ nem adtak, semmiféle határidőt arra, hogy mikor kívánják megvalósítani ezt a projektet, illetve hogyha az objektív adatokat megnézzük, nincsen a spanyol kormány részéről kötelezettségvállalás a projekt végrehajtására. Hogyha megnézzük azt a rajzot, ahol pontosan pirossal jelezték a határon átjutó szakaszokat, a francia intézményi felelősök által létrehozott beszámolóknál, ahol nem mondják meg határozottan a prioritásos projekteknél, amelyeket a múlt héten hagytunk jóvá, milyen értékelést adhat, mit tehetünk még az európai intézmények részéről azért, hogy a tagállamokat győzzük meg, hogy mindazon eurók, amelyeket a költségvetésbe rendelkezésre biztosítanak, a prioritásos projektekre kell fordítani, ha valódi összeköttetést akarunk, és le akarjuk bontani a határokat, amelyekkel még mindig rendelkezünk, és úgy tűnik, hogy a jövőben is rendelkezni fogunk. Köszönöm. Thank you very much. Just... Köszönöm szépen. Röviden, Szekjó, lenne egy kérdésem. Ahhoz kapcsolódik, amiről Biba asszony is beszélt. Úgy tűnik, hogy egyfajta összeütközés van itt a nemzeti érdekek között, különösen a franciákkal és az európai folyosó érdekei között. Én a következőképpen látom a helyzetet. Úgy gondolom, hogy csodálatos az, hogy most már Figueresztől Perpignanig el lehet jutni, ez kiváló, ezt akartuk, de ez semmit sem jelent, hogyha Montpellier Perpignan még nem készült el. És hát ez a rész az, ami engem aggaszt, különösen azért, mert részrehajló vagyok, mert imádom Perpignant, ez egy csodálatos város. Szeki Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a fontos kérdéseket. Azzal kezdeném az utolsó kérdéssel, amelyet más képviselők is felvetettek. Kicsi, de fontos szakaszról van szó. Bilbao asszonynal egyetértek, hogy az európai finanszírozást a lehető legjobban kell felhasználni, megpróbálni tehát az döntéseket a megfelelő irányba terelni. Mindannyian itt egyetértünk ezzel, hogy ez az európai érdekeknek, az európai többletértéknek megfelel. És ezen még mindig dolgoznunk kell annak érdekében, hogy elérjük az eredményeinket. Ami a Pörpinyon Figueras összeköttetést illeti, itt a fő probléma az, hogy a kölcsönös átjárhatóság Franciaországban nem valósul meg, főként a Perpignan-Montpellier szakaszom időre van szüksége problémák megoldásához. Azonban átmeneti megoldásokat lehet azért alkalmazni. Tudom, hogy dolgoznak a megoldáson a spanyol-francia oldalról egyaránt, egy kicsit zavarban vagyok egyébként, amikor azt mondom, hogy nagyon nehezen tudom pontosan átlátni, hogy mikor lesz végre rendszeres járat. Azért vagyok zavarban, mert hallottunk olyan bejelentéseket, hogy törölték, aztán, hogy mégsem. Az utolsó bejelentést, amit egy olasz, tehát olasz vasúti hírügynökség részéről azt hallottuk, hogy 2015. decemberére hivatkoztak, a spanyolok azt mondták, hogy erről semmit sem tudnak. Egy kicsit vicces ez, tehát joggal mondják, hogy valóban nagyobb nyomást kell gyakorolni a döntéshozókra ilyen helyzetekben. Ez példája annak, hogy hasonló dolgok előfordulhatnak a jövőben. Nagyon nehezen tudjuk elfogadni, hogy nagyon sok pénzt fordítanak ilyen projektekre, és magánfelek is részt vesznek ebben, ezek a magánfelek pedig nagyon komoly kockázatokat vállalnak, hogyha a teljes végrehajtás nem a tervek szerint alakul. Aztán a pénzügyi oldalon megpróbáltunk egyre nagyobb hangsúlyt fordítani a PPP-kre, és azt gondolom, hogy nagyon világos jelét kell adnunk annak, hogy a PPP érdekét kell képviselni annak érdekében, hogy a lehető legjobban működésbe állítsuk ezt a vonalat. Az egyik legfontosabb PPP a Tour bordói szakaszon már megvalósult, úgyhogy ennyit mondhatok egyelőre erről a kérdésről, de természetesen mindent megteszünk azért, hogy ellenőrizzük és megtaláljuk módját annak, hogy nagyobb nyomást gyakoroljunk az érintett vasúti hálózatokra, illetve kormányokra. Nézzük akkor a többi kérdést. A központi átkelő, ez nem az alaphálózatban van, hanem az átfogó hálózatban. Ugyanis nem tudom, nem hiszem, hogy elképzelhető lenne, hogy ez 2013 illetve 2030-ra elkészült, talán inkább 2050-re. Ráadásul nem jogosult támogatásra a munkálatok esetében, hanem a tanulmányokra, tervezésre kaphat finanszírozást. Persze ezt hatékonyabban, gyorsabban is fel lehetne használni, de az érdeklődés ott van, és természetesen a határidők azok eléggé tágak, ugyanis van, ami 10, van, ami 20 év alatt valósulhat meg, illetve már csak a jövő generációk fognak ezzel találkozni. Térjünk át akkor az, az Atlanti részre, és ezt a kérdést Bilbao asszony kérdését szeretném hozzákapcsolni azzal, hogy én mit gondolok, mi a véleményem a francia kormány magatartásával kapcsolatban. Talán tudják, hogy a Komisszió Mobilité 21 már némiképp lezárult, illetve következtetésre jutott a nagysebességű projektek általános kialakításáról, de Kuvié miniszter azt mondta, és talán tudják ezt, hogy az Spanyolországgal való összeköttetés a bordói nyomvonal, illetve a tulúzi, tehát az Atlanti óceántól a földközi tengerig vezető szakasz még mindig képen van, tehát a francia kormány még mindig szeretné ezt a projektet megvalósítani. Talán egy kicsit legyarsult ez a pénzügyi nehézségek miatt jelen pillanatban megpróbálják javítani a meglévő bordó bordó endály szakaszt, két-három éven belül ez eh, megvalósulhat, mégpedig az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer keretében. Vannak olyan jelzések, hogy eh, akár még hamarabb, tehát meg 2018 előtt, és előrelépések történtek az új vonalakkal kapcsolatban, Azonban a két hálózat összeköttetésével kapcsolatos probléma még mindig ott van. Nemrégiben ellátogattam, és nyilvánvaló jeleit mutatták annak, hogy megoldásra törekszenek, főként, hogyha figyelembe veszik azt a tényt, hogy 2018-ig a baszk hálózat elkészül, egészen a határt is eléri, és van egy nagyon érdekes terv, ami San Sebastian elkerülésére vonatkozik. 2018-ig kívánják ezt a szakaszt megvalósítani, úgyhogy remélhetőleg az új hálózatot teljes mértékben ki tudják aknázni. Ami pedig a vonal leterheltségét illeti, jelen pillanatban ez nagyon világos és egyértelmű a közúti közlekedésben, ami egyértelműen mutatja, hogy mennyire fontos, mennyire sürgető, hogy alternatívát találjunk egy eh, hatékony vasúti teherszállítási rendszerrel. És akkor visszatérhetünk a régi, sokat emlegetett központi csomópontos rendszerre. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre reagáltam. Még annyit szeretnék mondani, hogy zárásképpen elnök úr, ha megengedi, hogy ami az érintett kormányok kötelezettségvállalását illeti a hármas projektnél, Portugália, Spanyolország, Franciaország, ez a három kormány, Talinban nagy örömmel láttam, hogy aláírtak egy kötelezettségvállalási nyilatkozatot az Atlanti folyosóval kapcsolatban. A három szakminiszter, illetve államtitkár írta ezt alá, tehát most már van egy írásos dokumentumunk, ami nem csak egy sajtónyilatkozat, hanem valódi kötelezettségvállalás. Utolsó megjegyzésem pénzügyi problémák azért vannak, és mivel egy új szakasz kezdődik, ezzel kapcsolatban párhuzamosan megtartjuk azt a kötelezettségvállalásunkat, hogy igyekezzünk jobban megérteni a problémák pénzügyi dimenzióját. Hogyan tudjuk jobban kihasználni a PPP-ket, milyen új eszközök vannak, mint például a projektkötvények, milyen új ötletek merülhetnek még fel, illetve ott van az a lehetőség, hogy idén a kormányokkal tárgyalásokat folytassunk, illetve magánszolgáltatókkal Olaszországban, Franciaországban, más országokban. Ezt folytatni fogjuk, azért, hogy lehetséges megoldásokat kínálhassunk a finanszírozás problémájára. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm, Szekiu. Brink, Brinkhorst urat kérném, hogy most uh, mutassa be nekünk az EATMS-t. <laughs> So, IRTMS, e Carol Floor. Elnézést, tehát az iatms e szel kapcsolatban Vinkornak adom meg a szót, éppen időben. Könnyű így betartani az időket a koordinátorokkal kapcsolatban, tehát meg is adom önnek a szót. We'll try to uh, respect your timing. Uh, in terms of IR... E köszönöm szépen, az RTMS-ről fogok beszélni, köszönöm, hogy előbb kaptam szót. Hát most egy kicsit pozitívabban tudok nyilatkozni, mint az elmúlt évben az elért eredmények tekintetében két standardünk van, az egyik 2008-as, a másik pedig a baseline, az alap, amely 2012-höz köthető. A többi fontos változtatás az RTMS er tekintetében az az, hogy Németország milyen döntéseket hozott az elmúlt időszakban. RTMS er is the signalization and speed control system for Europe. I remember also which Emlékszem még arra, hogy már többször elmondtam, ami a kölcsönös átjárhatóságot illeti, a többi koordinátor már beszélt ezzel kapcsolatban arról, hogy három feltételnek kell megfelelni. Az egyik, hogy fel kell számolni a szűk keresztmetszetet az infrastruktúrában. A második az, hogy az IATMS-t kell szabványként bevezetni. A harmadik pedig az, hogy a nemzeti biztonsági szabályokat kell megszervezni. Azt gondolom, hogy ha megnézzük a mai helyzetet, és itt a rendelkezésre álló időn belül szeretnék néhány dolgot kiemelni. Először is szeretném önöknek a fő irányokat megmutatni azzal kapcsolatban, hogy milyen fellépéseket tervezünk a közeljövőben. Egy valamit szeretnék kiemelni. Talán jobb, hogyha most megfeledkezünk magáról az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerről, az IRTMS-ről, és itt a szakbizottságban inkább a kölcsönös átjárhatóságról kell, hogy beszéljünk, hogyan tudjuk kölcsönösen átjárhatóvá alakítani ezt a rendszert. A szabványjal kapcsolatban ez azt jelenti, hogy minimális változtatást lehet csak megengedni, hiszen ez egyre inkább bonyolítja, és kevésbé biztonságossá teszi a rendszert, és kevésbé lehet azt tesztelni is. Nos, ezt hogyan tudjuk elérni? úgy, hogy specifikusan megnézzük a határon átnyúló szekciókat vagy szakaszokat, hiszen azt gondoljuk, hogy ha ezen szakaszokból indulunk ki, mégpedig egyenként projekt alapon, nem pedig 20-at fogunk egyszerre vizsgálni, vagy 10 ilyen szakaszt, lehet, hogy a 20-ból van 10 olyan, amit a vasút kapcsán meg lehet oldani a szolgáltatók és az nsz között, azt gondolom, hogy ami akkor, hogyha sikerült megoldani, akkor a kölcsönös átjárhatóság szempontjából is 80-90%-át megoldjuk a problémáknak. Éppen ezért azt gondolom, hogy ha így közelítjük meg a kérdést, akkor a kölcsönös átjárhatósági problémák 80%-át, jelenlegi problémáinak 80%-át meg tudjuk oldani. Nos, meg akarjuk erősíteni az IRTMS végrehajtását. Eredetileg volt egy európai kivitelezési terv. Tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban késlekedést szenvedett ennek a végrehajtása. Most azt nézzük meg, hogy milyen intézkedéseket vagy ösztönzőket hozhatunk azért, hogy felgyorsítsuk ezen rendszernek a végrehajtását. Harmadsorban, ami a szabványosítást illeti. Megismétlem, hogy ez az egyik fő aggodalmam volt. Megpróbáljuk felszerelni az összes helyet egy alap egy ilyen alapvonallal, és ezen baseline 3 azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben meg fogja majd határozni azt, hogy mennyire lehet végrehajtani ezt a rendszert, vagy kivitelezni ezt a rendszert. Harmadsorban szeretném a parlamentet felkérni arra, hogy nagyon figyeljen oda hogy a negyedik vasúti csomagon belül milyen szerepet kap ez a rendszer, hiszen ez nagymértékben befolyásolja majd az IRTMS er rendszer és a kölcsönös átjárhatóság kérdését. Ötöt sorban. A kommunikációs rendszer kérdése. Emlékezhetnek még rá, hogy az IRTMS er az ETCS, tehát a sebességkorlátozási rendszer és a kommunikációs rendszer keresztezése. Nos, 2022-25-re ennek az egyik része elavultá fog válni. Tehát azt kell megnéznünk, hogy a kommunikációs rendszer helyébe mi fog lépni. Van egy elvünk, mi szerint egyértelműen el akarjuk különíteni az ETCS-t a kommunikációs rendszertől, ez az alapelv. Tehát az ETCS, amit most baseline tree-ként akarunk kidolgozni, kommunikálnia kell majd a kommunikációs rendszerrel. A hatodik pont, amit kiemelnék, az az, hogy a most kialakítás alatt levő rendszert egyre inkább elismerik világszinten is, mégpedig vezető ö, jelzésrendszeri és sebesség ö, felügyeleti rendszerként. Az a célunk, hogy ez, lesz, ez legyen az a rendszer, amelyet világszinten elfogadnak és bevezetnek. És ez rendkívül fontos Európa vezető szerepe szempontjából. Hogyha ezeket a kérdéseket megnézzük, elnök úr, akkor a következő évre szóló programunk is egyértelműbbé válik, hiszen ez nagymértékben hozzájárul a kölcsönös átjárthatóság kérdéséhez. A fő üzenetem ma az, hogy a kölcsönös átjárhatóság a fő kérdés és a fő prioritásunk. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Ajala Szender asszony. Köszönöm, elnök úr. Vink úr, köszönjük, hogy ilyen egyértelműen fogalmazott, és ennyire őszinte volt. Elmondta nekünk, hogy mi a legnagyobb probléma. Mint ön is tudja, a negyedik vasúti csomaggal foglalkozunk, és a kölcsönös átjárhatósággal, és hát bizonyos problémák adódnak. És ezen problémákból az derül ki, hogy önnek van igaza, hiszen nagyon nagy nehézségeink vannak abban, hogy hogyan lehet elfogadtatni valamit, amit európai szinten kell alkalmazni. Nos, a kérdésem az, hogy hogyan lehetne attól függetlenül, hogy az infrastruktúrát hogyan tudjuk felszerelni vagy sem. Tehát az önajánlása az, hogy a mozdonyokat kellene hármas szintű ÖTCS-szel ellátni, igaz? Nos, a kérdésem a következő, mennyibe kerül egy mozdongyártónak mindez? nem feltételezi-e azt, hogy esetleg akkor le kell mondani erről az egész eszközről, hiszen túlságosan drága lenne a bevezetése? Bilbao asszony. Köszönöm szépen ezt az előadást. Nos, nagy erőkkel dolgozunk és foglalkozunk a kérdéssel, és hát meglátjuk, hogy a vasúti csomag szempontjából mi lesz ennek az eredménye. De ami a kölcsönös átjárhatósági jelentést illeti, nagyon gyorsan kell kompromisszumra jutnunk amennyiben tud válaszolni a kérdésemre. A következő ez. Elmondaná véleményét arról, hogy az Európai Vasúti Ügynökségről mi a vélemény, és annak a nemzeti ö, ügynökségekkel kialakított kapcsolatáról? Ön szerint már most illetékes kell -e, hogy legyen ez az Európai Ügynökség minden területen, vagy legyen egy átmeneti időszak esetleg? Mit gondol ön erről? A nemzeti ügynökségek esetleg tehetnek valamit azért, hogy ebben segítsék az Európai Ügynökséget? Hiszen a kérdés az, hogy a rendszerrel kapcsolatban döntést kell hozni. Egyelőre még nem tettünk meg mindent azért, hogy ez lehetséges legyen. Meissner asszony. Nagyon rövid kérdésem lenne, Vinkor. Köszönöm az előadást. Nagy örömmel hallottam, hogy Németországnak már nincsen problémája az ERTMS, az IRTMS-szel Korábban Németország egyfajta light verziót akart bevezetni, és ezért sok bírálat érte. Ezt a problémát tényleg sikerült megoldani, vagy máshol még lesznek ilyen jellegű problémák a kivitelezésben? Rike úr, köszönöm elnök úr. Vink úr, a rendelkezésre álló időben szeretném, hogyha részletezné, hogy milyen nehézségek vannak az ECTS és a kommunikációs rendszer kapcsolatában arról beszélt, hogy a mostani helyzeten változtatni kell. Szeretném, hogyha részletezné, hogy ez a kapcsolat, ez mennyiben problémás a két rendszer között. Thank you very much. And just briefly from, from... Elnök, köszönöm szépen. Még nekem is lenne egy kérdésem. Még emlékszem arra a sötét időszakra, amikor megpróbáltuk elfogadtatni az IRTMS-t a tagállamokkal és én is egyetértek azzal, amit Meissner asszony mondott, miszerint Németország úgy tűnik, hogy zöld utat adott az IRTMS-nek, és most nem piros lámpát mutogat neki. Ettől függetlenül még vannak országok, ahol nehézségekbe ütközünk, és én akár a saját országomra is gondolhatok, ha megnézzük, hogy mi a helyzet az Egyesült Királyságban az IRTMS-szel és lenne még egy észrevételem a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban. Mi nagyon jól tudjuk, hogy milyen jelentősége van a technikai pillérnek a negyedik vasúti csomagban. Én magam is úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb része a negyedik vasúti csomagnak, pontosan a kölcsönös átjárhatóság kérdés ennek a legfontosabb része. I try to, uh, ask... Köszönöm szépen. Megkísérlek választ adni a különböző kérdésekre. Nézzük először a mozdonyok felszereltségét a baseline 3-ason belül. Valóban itt megfelelő normákat kell meghatározni, amelyeknek a hármas baseline-nak, a hármas szintnek kell megfelelniük tehát így költséghatékonyabb és modernebb rendszerekhez jutunk el. Tudom, hogy vannak ezzel kapcsolatban problémák, különösen Spanyolországban, mert ők még csak a második szinten, a második baseline-nál tartanak. És amennyiben meghozzuk azt a döntést, hogy kötelező a baseline 3 minden egyes mozdonyon, akkor meg kell néznünk, hogy milyen lesz majd a migráció, az átállás a kettesről a hármasra. Az egyetlen dolog, amit most biztosan el tudok mondani, az az, hogy óriási előny lenne hogyha a felszereltség megfelelne a hármas szintnek, ami igazából kompatibilis az egyszerűbb rendszerekkel, tehát működik egy olyan infrastruktúrán, mondjuk Spanyolországban, ahol csak a baseline kettes valósult meg, de ugyanúgy működik a baseline hármason is, tehát rendkívül rugalmas rendszer, egyáltalán nem merev, nagyon sokat beszéltünk erről az iparképviselőivel, igazából mindenkinek az lenne az előnye, az NSZ-áknak is, az iparképviselőinek is, és a vasútüzemeltetőknek is, hogyha áttérnének a hármas szintre. Ami a nemzeti hatóságokat illeti, Hogyha megnézzük a négyes vasúti csomagot, amit ugye most, ami ugye most az önök jóváhagyására vár, akkor ebben nagyon jó alapelvek vannak. A probléma az lesz, hogy az nsa és az ERA feladatköreit kell majd tisztázni, tehát meg kell néznünk, hogy az ERA felelős lehet-e az egész európai engedélyezési eljárásért, vagy pedig a nemzeti biztonsági hatóságok és az ERA között egyfajta kiegészítő szerepkörnek kell megvalósulnia. Tehát mindez a negyedik vasúti csomagtól függ, hogy egészen pontosan a felelősségi körök hogyan oszlanak majd meg, kinek mi lesz a felelőssége, mi kerül az erához, mi kerül a nemzeti biztonsági ügynökségekhez tehát még specifikusan meg kell mondani, hogy a nemzeti ügynökségek alatt esetleg milyen hatóságok, ügynökségek látnak el bizonyos feladatokat, többek között az engedélyezést, esetleg elképzelhető, hogy az erre a hatásköre növekszik majd, de hát meg kell találni itt a megfelelő egyensúlyt, gondolom ez az elkövetkezendő hónapokban meg is történik. Aztán volt egy kérdés egyéb országokról, el kell mondanom, hogy Németország döntését üdvözlöm, és mindazok a kapcsolatok, amiket eddig felépítettünk, rendkívül pozitívak. Mindenki elfogadja, hogy melyek a prioritást élvező folyosók, különösen az európai folyosók, ez a Rajna Alpok, ami Rotterdamból Németországba tart, ez tehát a prioritásos folyosó. Ez elfogadásra került, ez tényleg üdvözlöm, úgyhogy tényleg Németország szempontjából nincs ok a panaszra, épp ellenkezőleg. Van viszont probléma máshol, méghozzá abban a témában, amikor például a francia miniszterrel próbálunk kapcsolatot tartani, jó lenne, hogyha ezek a kapcsolatfelvételek egy kicsit felgyorsulnának, mert Franciaországgal vannak még problémáink, ezt nem is akarom rejtegetni. Be kell még győznünk a francia hatóságokat arról, hogy a megfelelő programokat elvigyék, amik már benne vannak az EDP-ben, a Deployment plan a végrehajtási tervben. Tehát ezt kell még a francia hatóságokkal megvitatnunk az eljárás megfelelő, átlátható, természetesen, mint minden másban is az Egyesült Királyságnak megvan a külön véleménye, de különösebben nagy problémáink nincsenek az Egyesült Királyság hatóságaival is tudunk megfelelőképpen kapcsolatot tartani. De nem is működik az RTMS, vág közben az elnök. Vink úr, de valahol el kell kezdeni azért ezt a munkát, fejleszteni kell a nagysebességű vasutakat, is, be kell vezetni az RTMS-t. Ez valóban olyan projekt, amivel még szembe kell nézni az Egyesült Királyságnak. De optimista vagyok, optimista vagyok az Egyesült Királyság irányába. Aztán a kommunikációs rendszerről is beszélnünk kell, itt a probléma a következő. Az RTMS tulajdonképpen az LTCS és a GSMR egyfajta kombinációja, ennek a két rendszernek a kombinációja, és az az adat átvitel, és az a fajta adatátvitel, aminek meg kell valósulni a rendszerek között, az egyre nagyobbá válik, tehát el kell érnünk egy megfelelő hatékonysági szintet, mind a vasútnál, mind pedig a közúti közlekedésnél. Úgy vélem, hogy a kapacitást mindenképpen növelni kell az adatátvitel tekintetében. És utána még azt is el kell döntenünk, hogy milyen típusú kommunikációs rendszereket fogunk használni. Természetesen a legegyszerűbb legalábbis az én véleményem szerint az lenne, hogyha egy globális telekommunikációs rendszert, a 3G-t, 4G-t használnánk. Ezt igazából el is kezdtük konkrétan megvizsgálni, és ami a mi tervezésünket illeti, 2018 lenne az az időpont, amikor javasolni fogunk majd egyfajta kommunikációs rendszert, és akkor fel lehet készülni az átállásra a jelenlegi rendszerről, a GSM-ról az új kommunikációs rendszerre, és akkor 2023 2022-2023-ra fel is állhatna ez az új kommunikációs rendszer. Tehát ez folyamatban van. Köszönöm szépen, Vink úr. Mondhatnék még valamit? Természetesen Vink úr mondja. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Németországnak, illetve a bizottságnak. Sokszor úgy tűnt, hogy egyfajta Loch Nessi szörny ez a projekt, de ezt mégis megtettük. De most úgy tűnik, hogy mégiscsak egy működőképes európai rendszert tudunk létrehozni, úgyhogy még az a kis idő, ami hátra van nekem, mint koordinátornak, azt is hasznosan fogom eltölteni, úgyhogy köszönöm az elnöknek, és köszönöm szépen a bizottságnak a támogatást. Hát a következő előadónk Brinkhorst úr lenne, aki még nem ért ide, de jönni fog, úgyhogy három perc kávészünet, és akkor reméljük, hogy ötkor tudjuk majd folytatni az ülést, úgyhogy néhány perc szünet, mielőtt Brinkhorst úr ideér.

Okay, colleagues. Tisztelt kollégák! Sikerült az Európai Parlament biztonsági szolgálatából kiszabadítanunk Brinkhorst urat. Mr. Brinkhorst is the coordinator for Project 6. Brinkhorst úr a hatos számú projekt koordinátora, Lyon, Triest, Divacsa, Koper, Ljubljana, Budapest, Ukrán határ útvonalon. Tehát amikor elkészült, akkor 7 perc áll az önrendelkezésére azért, hogy bemutassa nekünk a projektet. Most tehát megadom önnek a szót. Köszönöm, elnök úr, és elnézést kérek a volt kollégáktól, hogy későn értem ide. De őszintén szólva, még akkor is, hogyha évekig voltam parlamenti képviselő, szinte lehetetlen behatolni ebbe az épületbe, tehát ez az átláthatóság, ami egyébként célunk, jó lenne, hogyha a parlament célja is lenne. Tehát elnézést kérek, és tényleg nagyon udvariatlannak tartom, de hát most ez így történt. Nos, térjünk a témára. A hatos projektről van szó. Jó híreim vannak. Két területen, a Lyon-Torino és a Triest divacsai szakaszon Olaszország és Szlovénia között komoly előrelépések történtek. Először is, ami a Lyon-Torino szakaszt illeti, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb egyéni projekt az egész mediterrán folyosón belül. Hiszen, mint tudják, itt ta, található a fő alagút és az összes bekapcsoló rész, a francia és az olasz részről, és valószínű, hogy a spanyol rész is majd bekapcsolódik, és további elemekkel gazdagítja ezt a projektet. Tavaly Olaszországban a Maddalena hozzáférési alagút munkálatai komoly késedelmet szenvedtek, de idén elkezdték a munkálatokat, elkezdték a fúrást, és ez egy 7,5 kilométeres alagút, valószínű, hogy 2016 közepére fog elkészülni ez a, az alagút, ami rendkívül nagy áttörésnek számít, és a legutóbbi csúcson Holland elnök úr és lett a miniszterelnök úr októberben ki is emelte mindezt. Ami a francia oldalt illeti, a saint martin le port hozzáférési alagúttal sikerült előrelépni, és a fő alagúthoz való hozzáférés szempontjából nagyon fontos fejlesztések történtek már eddig is. És várhatóan 2014-ben fogják a pályázatot elítélni, és mint már mondtam, a múlt héten Rómában az állam és kormányfő kitértek erre. Nos, ebben a kontextusban azt gondoljuk, hogy sikerült elérni azt a pontot, ahonnan már nincsen lehetőség arra, hogy ezt az egész projektet megkérdőjelezzék, tehát most már elkezdtek a, elkezdődtek a konkrét munkálatok is. Ugyanezen alkalommal, november 20-án egy új megállapodást ratifikáltak, egy megállapodásra utaltak, amelyet tavaly írtak alá, és azt kell, hogy elmondjam, hogy francia részről mindkét parlamenti ház, az alsó és a felső ház is beleegyezett ebbe, Olaszországban pedig még az évvége előtt várható erről a szavazás a szenátusban, tehát január 1-ére a konkrét tevékenységek teljes alapja rendelkezésre fog állni. Nos, elnök úr, ezek az új hírek, amelyekkel kapcsolatban éveken keresztül csak késedelmekről hallhattunk, tehát most már a végrehajtás a fő kérdés, nem pedig annak a kérdése, hogy sikerül-e ezt elindítani, vagy sem. Azt kérte, hogy rövid legyek. Nos, ami az olasz-szlovén szakaszt illeti, Triest-Divacsak között szintén előrelépések voltak. Most már van egy közös olasz-szlovén struktúra, amely június óta működőképes, és egy, egy európai gazdasági érdekcsoport formájában történt. Mindig két országból egy-egy igazgatóval rendelkezik ez a társaság, a bizottság pedig képviselteti magát az üléseken. Tehát most a rájuk váró feladat az, hogy az előzetes tervet elkészítsék, és a környezetvédelmi hatástanulmányt, valamint egyeztessenek a helyi önkormányzatokkal, hiszen a múltból megtanultuk azt, hogy nagyon fontos a lehető leginkább bevonni ezen érintetteket, akiket konkrétan is érint majd a projekt. És ezt figyelembe vesszük ebben a szakaszban, a mostani időszakban is. Elnök úr, a következtetésem az, hogy a két nagy projekttel kapcsolatban a Lyon-Torino és a Trieste-Divacsai szakaszon jól haladnak a dolgok. Persze jó lett volna, hogyha még többet sikerül elérnünk, és még korábban beindulnak a dolgok, de hát egyre negatívabb a közvélemény hozzáállása bizonyos területeken kifejezetten ellenséges, ráadásul az állami költségvetés helyzete is messze nem rózsás, éppen ezért az érintett kormányok számára nem volt egyszerű ilyen nehéz döntéseket meghozni ezekben a mostani nehéz időszakokban. Nemrég, november 20-án a csúcson is elhangzott mindez. Tehát összességében, elnök úr, optimista vagyok, az új iránymutatások és a Connecting Europe Facility mindkettő sikerült mindkettővel kapcsolatban sikerült előrelépni, egyebek között a parlament támogatásának köszönhetően is. Ezért remélem, hogy az utódom és más utódok is éppen ezért pozitív helyzetből tudják továbbvinni ezt a munkát, az eddig elért eredmények alapján. Köszönöm. Elnök, köszönöm Brinkhorst úr. Ajala Szender asszony. Igen, köszönöm, elnök úr. Szerettem volna Brinkhorst úrnak megköszönni ezt a tájékoztatást, és szerettem volna rákérdezni, illetve hát nagyon örülök, hogy a késedelemmel kapcsolatos elemeket, akadályokat leküzdötték, illetve javult ez, Kíváncsi volnék, hogy a nyomvonallal kapcsolatos tervek világosak -e ezzel kapcsolatban, mit gondolnak erről az olasz hatóságok, és mit gondolnak a francia nemzeti infrastruktúra tervről, illetve, hogy milyen hozzáférési pontokat biztosítanak az alagúthoz. 2030-ig határoztak meg erre határidőt, nem, ez jelent meg legalábbis a sajtóban, nem tudom, hogy ön erről mit gondol, hogy az ütemtervről, az időzítéssel kapcsolatban milyen jobbítási lehetőségek vannak. Tehát ez szerepel a francia nemzeti infrastruktúra tervben. Köszönöm. Köszönöm, Riké úr. Bien, euh, monsieur le président. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyjából én is ugyanezt a kérdést akartam föltenni. Tehát, hogy itt van ugye ez a bagatel 10 milliárd, aztán Liontól az összeköttetés 20 milliárd. Hát nem tudom, hogy ezek az összegek honnan fognak majd rendelkezésre állni. Tehát építünk egy alagutat, és utána pedig nem kötjük ezt be a teljes vérkeringésbe azért én megkérdezném, hogy akkor ennek mi értelme van. Tehát, hogyha Liontól nem lehet eljutni az alagútig, ráadásul a Lioni körgyűrű, és itt van még mint nyitott kérdés Lion elkerülő pályája. Ugye nemzetközi szerződésben döntést hoznak egy ilyen méretű beruházásról, ami aztán csak ott csücsül a semmi közepén. Thank you, Mr. Részemről pedig néhány kérdés. Egy kicsit aggaszt engem az olasz összeköttetés Szlovéniával, főként pedig a kikötővárossal, ugyanis 2013-ban, illetve 2015-ben kell megkezdődni a munkálatoknak, és nem tudom, hogy a szlovén oldal hogyan alakul. Öni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Ayala Sender asszonynak szeretném mondani, hogy biztosíthatom a felől, hogy az útvonal már teljesen készen van, teljes a megállapodás, és a megállapodásban is ez megerősítésre került, úgyhogy nem lesznek elterelések, még, illetve eltérések még olasz részről sem. A Valley de Szűzben voltak problémák, de ezeket sikerült leküzdeni. Ami az időt illeti, ami a bizottság álláspontját illeti, nyilván örülnénk neki, hogyha hamarabb befejeződnének ezek a folyamatok, de a fő infrastruktúrális projektek, amelyek folyamatban vannak, valóban a 2030-as dátum lenne a határidő. Tudom, hogy mindkét részről, és hogyha a sajtónyilatkozatot elolvasta Oland miniszter, eh, elnök úr részéről, illetve a miniszterelnök részéről, megállapították, hogy ezek lesznek a fő prioritások. Lehető legaktívabban kell tehát tevékenykednünk, elődöm pedig elődömnek is sokat segítettek ezen a területen. A végrehajtási szakaszban erre nagy szükség lesz, hogy majd jó eredményekről számolhassak be. Ami Riké úr kérdését illeti. Mindig azt láttuk, hogy az Európai Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatása határon átnyúló szakaszra vonatkozik. Tisztában vagyok azzal, hogy mindkét részről vannak még be nem fejezett elemek, és a november 20-i megállapodás részként még az olasz részről is az volt a hozzáállás, hogy valószínűleg a bekötő utaknál lesznek késedelmek. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz egyáltalán hozzáférés, hanem hogy nem lesz olyan jó a hozzáférés. Aztán 2030-ig, igen, több mint 16 év van még hátra, el nem tudom képzelni, de ez a személyes nyilatkozatom, nem a bizottság nevében mondom ezt, most, hogy folyik a munka, mégpedig nagy mértékben folyik, hogy ne zárnák le ezeket a feladatokat. Spanyolország és Franciaország között például, hogy mi történik a spanyol határon innen. Ezzel kapcsolatban is azt gondolom, hogy nagyon jól látható jelzéseket kapunk. Persze tudjuk, hogy a pénz minden, a parlament ezt még nálunk is jobban tudja, hiszen a pénzügyi terv most alacsonyabb, mint korábban volt, korlátozottabb, de hát itt tartunk most. Úgyhogy természetesen a szempontjukkal egyetértek, de attól tartok, hogy ez esetben nem mi határozzuk meg a lépéseket. Ami kopét illeti, nagyon sokáig ez a kikötő nem volt probléma, mert Szlovénia szempontjából nagyon fontos, hogy a földközi tengeri hozzáférés biztosítsák, de azért mégiscsak van egyfajta elkülönülés a Triesti kikötő és a Koperi kikötő között. Vannak új fejlemények is, új megállapodások a szlovén és az olasz hatóságok között, azért volt mindkét részről némi hezitálás, ami viszont nagyon fontos, és a kollégámnak is ezért köszönetet kell mondanom. A tengeri együttműködéssel kapcsolatban itt egyre növekszik az érdeklődés, hogy az észak-olasz kikötők, például Velence, illetve Triest jobban együttműködjenek Koperrel. Aztán egy másik eh, tagállam, Horvátország, Riekai kikötővel szintén becsatlakozhat. Nem akarok túl lelkes lenni egyébként, de azért ez a jövőkép nagyon fontos, és nagyon valószínű, hogy a földközi tenger északi része az adriai oldalon sokkal jobb helyzetben lesz, mint a múltban, és nagyon jól tud majd versenyezni a nyugati résszel. Hogyha a mentalitást nézzük, a mentalitás mindenképpen sokat fejlődött az elmúlt hét évben, ez egy jó esély tehát az együttműködésre, de az, ha önök is segítenének ebben, az mindenképpen nagyon pozitív lenne. Köszönjük szépen, Brinkhorst úr, mondja az elnök. Köszönjük ezt a beszámolót, és szeretnék most minden koordinátornak köszönetet mondani a beszámolókért, illetve, hogy milyen támogatást adtak, illetve kaptak szakbizottságunk részéről. Meglátjuk, hogy a jövőben mit sikerül ezzel majd elérni. Remélhetőleg a következő Európai Parlamenti Közlekedési Bizottság is ennyire fogja őket támogatni, mint a jelenlegi bizottság, illetve a korábbi bizottság. Ugyanis a parlamentnek nagyon fontos volt ez, hogy az észak-adriai kikötők is fontos szerepet kapjanak ebben a projektben. Úgyhogy köszönjük önnek, mindannyiuknak, és jöjjön a következő napi rendi pont, ami a kikötői szolgáltatásokkal foglalkozik, a kikötői szolgáltatások piacra jutásával. Köszönjük szépen tehát, és Fleckenstein úrnak fogjuk most megadni a szót, tessék. Thank you, Chairman. Uh, Can you just hang on a second till we clearly... Várjunk még néhány pillanatot, még a koordinátorok távoznak, és akkor utána megkezdjük ezt a napi pontot. Okay, Mr. Fleckenstein, Port Services. Fleckenstein úr, kikötői szolgáltatások, tessék! Kedves kollégák, bizottsági javaslatról van szó. Ennek a bizottsági javaslatnak három kulcsfontosságú témája van. A kikötői szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a finanszírozás átláthatósága, valamint az ellenőrzés. Az első két kezdeményezés ebben a témában kudarcot vallott, de úgy tűnik, hogy a bizottság most már megtanulta a leckét, és óvatosabbá vált. Volt egy első és egy második kikötői csomag, most viszont egy rendeletről beszélünk, és ebben az új rendeletben az utasokhoz köthető szolgáltatások nem szerepelnek, tehát a személyszállításhoz köthető szolgáltatások nem szerepelnek. A foglalkoztatás politika viszont rendkívül fontos kérdés, de a szociális párbeszédet viszont nem kell feltétlenül összemosni a jelenlegi témával. Mindezek, mindezen tisztázások ellenére nagyon sokan ellenezték ezt a javaslatot, különböző okokból, például azért, mert az infrastruktúra nem megfelelően átlátható, vagy pedig a kikötői ellenőrzések nem valósulnak meg úgy, ahogy kellene. Tehát több tekintetben is kellene változtatni a szövegen, de úgy kell a szövegen változtatni, hogy azon kikötőkben, ahol nem volt probléma, továbbra is zöggenőmentes legyen minden, viszont azok a kikötők, amelyek kevéssé hatékonyan működtek, jobbá váljanak. Tehát valahogy mindenhol hozzáadott értéket kell találni, ugyanakkor a kikötői díjakban autonómiát kell biztosítani a kikötőknek. Tehát nem lehet egy távoli minisztériumhoz kötni mondjuk a kikötői díjszabást. A kikötőknek saját kereskedelmi stratégiát kell kialakítaniuk, hiszen így ők maguk alkalmazkodhatnak az újonnan kialakult piaci helyzethez. A közfinanszírozás is általában a finanszírozás is rendkívül fontos kérdés, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyenlő bánásmódban részesüljön minden egyes kikötő a bizottság javaslata, tehát alapvetően jó javaslat, de ezt nem önmagában kell vizsgálni, hanem az állami támogatásokhoz kötött irányvonalak 2014-es előírásaihoz, valamint a koncesziókról szóló irányelvhez, amely még nem került elfogadásra. Egyelőre úgy tűnik, hogy a koncesziós szerződésekről szóló irányelv jelenlegi formájában nem elfogadható, úgyhogy ezt is meg kell majd várnunk, és ehhez is kötni kell a jelenlegi szöveget. 84 módosító indítvány került eddig benyújtásra, és megszerveztünk egy mini, me mini meghallgatást is a szakszervezetek résztvevőinek a szakszervezetek képviselőinek részvételével, és valószínűleg a szakszervezetek javaslatára érkeznek még újabb módosító indítványok például egy jogorvoslati lehetőséget biztosító testület felállításáról, a bürokratikus terhek csökkentéséről, valamint a konzultáció fontosságáról, tehát a felhasználókkal való konzultáció fontosságával, csak hát nem tudom, hogy ez már önmagában véve nem ad -e hozzá a bürokratikus terhekhez. A bizottság eredeti javaslatát tehát némiképp át kell alakítani, hogy ez egy kicsit egyértelműbb legyen, kicsit könnyebben olvasható legyen, ráadásul nincsenek mindenkire alkalmazható megoldások, ezért ezen is változtatni kell. És most nézzük a konkrét kérdéseket. A kotrást például nem tekinthetjük kikötői szolgáltatásnak, mert ez nem köthető a kikötők felhasználóihoz, inkább a kikötő karbantartási céljait szolgálja ez. Tehát az ilyen karbantartási célú kotrást szerintem nem kellene kikötői szolgáltatásnak, vagy kikötő használókhoz köthető kikötői szolgáltatásnak tartani. Ezért ezt a hivatkozást ki kell venni a rendeletből. Úgy gondolom, hogy itt még szükség lesz néhány módosító indítványra, hogy el tudjuk érni azokat a célokat, amiket az imént kifejtettem. A kotrás volt az első téma a második a szolgáltatók számának korlátozása. Ugyanis megjelenik a szövegben, hogy bizonyos okokból korlátozni kellene a kikötői szolgáltatás nyújtók számát, vagy legalábbis lehetővé kellene tenni ezt a fajta korlátozást. Természetesen nem csak attól függenek ezek a dolgok, hogy mekkora a kikötő, hanem hogy mennyire hajózható, mekkora a gazdasági kapacitása, mekkora a gazdasági kapacitás és a kikötő területének aránya, mekkora méretű hajók számára megközelíthető ez a kikötő. Tehát mindezeket az aspektusokat figyelembe kell venni. Ezen kívül még a környezeti kérdéseket sem szabad elfelejteni. Aztán itt vannak a kiválasztási kritériumok és eljárások. Ami a szolgáltatásokat illeti, úgy gondolom, hogy itt a koncesziós irányelv különösen fontos lesz majd ezeknek a szolgáltatásoknak az esetében, hiszen a szolgáltatások nagy része mégiscsak koncesziók formájában fog megjelenni. Úgy gondolom, hogy ha nagyon kicsi szolgáltatásokat, vagy a nagyon kicsi szerződéseket is bevonnánk a koncesziós irányelv hatája alá, ez egyáltalán nem lenne jó ötlet, mert az óriási bürokráciával járna azt mindenképpen el kell kerülni, hogy egyfajta alakárt választási lehetőség nyíljon a különböző lehetőség közül. A foglalkoztatási szakbizottság egyébként már elkezdte megvizsgálni ezeket az aspektusokat. A második fejezet, a negyedik témánk a kikötői hatóságoknak mindenképpen önállóan kell nyújtaniuk és kínálniuk ezeket a szolgáltatásokat, és nem a PSZ-okon keresztül, mint ahogy azt a bizottság javasolta. Ami a kikötőhasználati díjakat illeti, magának a kikötőnek lehetőséget kell nyújtani, hogy ezeket a díjakat megvitassa a kikötő használókkal. Az az egyetlen fontos dolog, hogy ezek a díjak átláthatóak legyenek, de egyébként ezt autonóm módon kell, hogy eldöntse a saját üzleti stratégiájának megfelelő módon, a saját gazdasági profiljának és a regionális sajátosságoknak megfelelően. Ezt tehát maga a kikötő kell, hogy eldöntse. Természetesen a hajók besorolása és a felhasznált üzemanyagok besorolása általános kell, hogy legyen, de ezen belül a díjakat, a visszatérítéseket magának a kikötőnek kell meghatároznia. Aztán a következő pont a kikötő használókkal folytatott konzultáció. Hát, hogy miért is kérek itt maximális rugalmasságot? Hát azért, mert a kikötők létrehozhatnak egy olyan kikötő használói szervet, amelyel könnyen konzultálhatnak, vagy akármilyen más rendszert, ami lehetővé teszi, hogy megfelelő módon konzultálni tudjanak a kikötő használókkal. A kikötő, használat, a kikötő használókkal mindenképpen konzultálni kell a kiszabott kikötőhasználati díjak tekintetében, vagy pedig mindenfajta strukturális változtatás esetén. Ugyanakkor nem előírás az, hogy a díjak mértékét megvitassák, hiszen ezt a kikötő dönti el, hanem csak a díjak struktúráját és változtatását kell megvitatni. Az utolsó nagyon fontos pont a felügyelő szerv. A felügyelő szerv igazából egyfajta jogorvoslati lehetőségre kijelölt szerv is, hogy a kárteleket megakadályozza, hogy regionális szinten megfelelő igazságosságot biztosítson, stb. stb. számos feladata van ennek a felügyelő szervnek. Éppen ezért rendkívül fontos, nem győzöm hangsúlyozni, hogy független legyen ez a felügyelő szerv. Remélem, hogy a jelentés tervezetemből egyértelműen kiderül, hogy szükséges a megfelelő jogorvoslati lehetőség biztosítása, de ehhez nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, és nem kell feltétlenül egy új szervet létrehozni, hanem egy már létező szerv, mondjuk a felügyelő szerv is alkalmas lehet arra, hogy hivatalosan fogadja a panaszokat, tehát ehhez nem kell feltétlenül egy új szervet létrehozni. Én tagállami hatáskörbe tenném mindenképpen, hogy hogyan valósítják meg ezt a jogorvoslati lehetőséget. Nekünk csak az általános szabályokat kell előírni. Hogyha nincsen megfelelő szerv, akkor hozzanak létre egy külön jogorvoslati szervet, de amennyiben van olyan szervezet, ami ezt el tudja látni, akkor lássa el. December 3-áig lehet a módosító indítványokat benyújtani. Utána lesz még két-három ülés az árnyék jelentéstevőkkel, az első valószínűleg december 12-én. Reméljük, hogy február 11-én lehet már szavazni itt a szakbizottságban, és akkor a márciusi plenárison az záró szavazásra is sor kerülhetne a parlamenten kívül a Desprótól, a Fliportól, illetve a tagállamoktól kaptam már némi visszajelzést, ezek általában pozitívak voltak. Természetesen a szakszervezetekkel is folyamatosan tartom a kapcsolatot. Itt már azért vannak jelentős véleménykülönbségek. Tehát természetesen megint csak az az alapelv érvényesül, hogy amíg mindenben meg nem egyeztünk, addig semmiben nem egyeztünk meg. Köszönöm. Mr. Mr. Köszönöm Kumacakis, Debakker, Pradborg, Wills kollégák, Shadow kértek szót. Négy percben. Majd pedig Rike Vandalen, Ferdanze és Igrandez kollégák következnek. Ayala Sender. Tehát akkor négy percet adok a sedóknak, és két percben utána mindenki hozzászólhat. És mérni fogjuk különben, megint kifutunk az időből. Kumuncákos kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezen rendkívül összetett kérdéssel kapcsolatos beszélgetést illeti, hát mindjárt azt reméljük, hogy most végre sikerül elérni a céljainkat nem hagyjuk magunkat befolyásolni azon két kísérlet által, amely eddig kudarcba fulladt a múltban, de azt reméljük, hogy ha megfelelő a vállalkozói kedvünk, akkor megfelelő reményünk lehet arra, hogy sikerül megállapodnunk. Nos, ez az én hozzáállásom, és éppen ezért üdvözlöm ezt a jelentést, és Fleckenstein úr erőfeszítéseit előadóként. Azt gondolom, hogy a legtöbb javaslata jó irányba mutat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy lesz még időnk arra, hogy néhány kérdésről részletesebben tudjunk tárgyalni, mert ezen kérdéseket talán pontosabban kellene megfogalmazni, vagy módosítani rajtuk. Azt gondolom, hogy azt mindenképpen ki kell mondani, hogy a ma előttünk lévő anyag jó irányba mutat, és ezt mindenképpen üdvözlendőnek tartom. Kezdjük a független felegyületi hatósággal. Egyetértek a megközelítéssel, és azzal az elgondolással, hogy a fő gondolat az, hogy független legyen ez a hatóság. Teljesen független tehát nem kellene ettől még egy külön struktúrát létrehozni, attól függetlenül, hogy mely szerv kerül létrehozásra, ettől függetlenül nagyon fontos, hogy maga a működése az független maradjon. Ami a 18-as cikket illeti. Együttműködés a független felügyeleti hatóságok között. Egyetértek azzal, hogy lehetővé kell tenni számukra, hogy végezzék a munkájukat, de egy párbeszédre alapuló platformot kell létrehozni, amelyben meg lehet osztani egymás között a tapasztalatokat. De általában mivel azt gondolom, hogy a 18-as cikk jó irányba mutat. Ami a szolgáltatók számának korlátozását illeti. Hatos cikk. Megint csak úgy gondolom, hogy érdemes lenne három feltételt bevezetni. Ezen feltételek indokolhatják, hogy miért van szükség a szolgáltatók számának a korlátozására. Egyrészt, ami a piac korlátozott méretét illeti, a kikötő korlátozott méretét vagy kapacitását illeti, ez is ok lehet arra, hogy korlátozzuk a számokat, valamint a környezetvédelem. Nos, ezen kritériumok alapján lehetne korlátozást bevezetni a szolgáltatók számára vonatkozóan, amennyiben mindhárom feltételnek megfelel az adott eset. Ami a felhasználókkal való konzultációt illeti. Egyetértek azzal a módosítóval, amelyet Fleckenstein úr nyújtott be, és az amögött meghúzódó logikával. Ami pedig a kikötő, üzemeltető szervet illeti, itt is a módosítók jó irányba mutatnak. A cél az, hogy ez a szerv a stratégiájának megfelelően járjon el, közben az alapelveket is tiszteletben tartsa. Rendkívül fontos az átláthatóság, különösen ott, ahol állami támogatásokat is nyújtanak. Végül pedig, ha még egy percet kapnék, elmondanám, hogy Ami a rendelet hatályba lépését illeti, két éven belül kerül erre sor. Két fontos dolgot szeretnék kiemelni. Ami a kotrást illeti, egyetértek azzal, amit az előadó mondott, és az ő logikájával, de meg kell néznünk egy konkrét kotrási esetet, ami minket különösen aggaszt. Nagyon gyakran a kotrás közvetett módon egyfajta állami szolgáltatássá válik, és ezt mindenképpen ki kell emelnünk, és figyelembe kell vennünk. Igen. És a Révkallahú szolgáltatással kapcsolatban is kompromisszumra kell jutnunk a két fél között. Wel, voorzitter, ehm, in het Nederlands is er een gezegde, ehm, derde keer, goede keer. Köszönöm szépen, hollandul van egy olyan mondásunk, hogy három a magyar igazság. Azt remélem, hogy ebben az esetben is el tudjuk mondani ugyanezt. A jelentéstevők árnyékjelentéstevők olyan kiegészítéseket tehetnek a szöveghez véleményem szerint, amivel gazdagítjuk a szöveget. Eltérő méretekről, eltérő kontextusokról beszélünk, de ezt nagyon fontosnak tanálom, hogy ezt a rendelet arra használjuk fel, hogy közös európai sztenderdeket állítsunk fel. Liberális képviselőként természetesen a piacok megnyitását támogatjuk, havens echt wel uh, te versterken. Niet alleen concurrentie tussen havens is daarbij belangrijk. A kikötő hatékonysága is nagyon fontos. Mindenképpen szükség van a versenyre a kikötői szolgáltatók között, de arra is, hogy a kikötőn belül megfelelően ö, működjenek a szolgáltatások. Tehát nagyon fontos a kikötői szolgáltatások versenybe helyezése, nagyon fontos így stimulálni a piacot. ami a rendelet hatájának megkérdőjelezését illeti, sajnálom, én azt gondolom, hogy ennél jobbat is el tudunk érni, mint amit az előadó jelenleg javasol. Most pedig szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem támogatom azt, hogy új administratív terheket róljon ki az érintettekre. El kell mondani, hogy mindenképpen szükség van a független felügyeletre, és a rendelet alkalmazásának független ellenőrzésére. Úgy gondolom, hogy az előadó iránymutatásait lehetne követni ezzel kapcsolatban, de még pontosítani kell rajta. Ami a felhasználókkal folytatott egyeztetést illeti. Megint csak ez nagyon fontos kérdés. Az előadóval egyetértünk. Egyetértünk abban, hogy milyen kikötői díjakat lehet bevezetni. Az átláthatóságra szükség van, de nagyon fontos, hogy a piaci, szabad piaci feltételeket megteremtsük és megvédjük. Nem értek egyet azzal a javaslattal, amikor két vállalat szerződést köt egymással, hogy a munkatársak transferjére vonatkozóan is valamilyen szabályozást bevezessünk. Úgy gondolom, hogy ez nemzeti hatáskör, és egészen eltérő rendszerek vannak életben. A javaslatban sikerült elérni azt, hogy a szociális párbeszédbeli kérdésekről beszéljünk, de azért a kikötői szolgáltatásokon keresztül szeretnénk néhány dolgot bevezetni. A foglalkoztatási szakbizottság ezen kezdeményezésvel én egyáltalán nem értek egyet. Vagy komolyan vesszük a szociális párbeszéd kérdését, vagy hagyjuk az egészet. Hogyha így döntünk, ez a parlament felelőssége, de akkor mindent szabályozni kell, és nem biztos, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Ezen kívül megfelelő ütemtervre van szükség. Nem értek együtt az, egyet azzal, hogy még két-három évvel kitoljuk a határidőket, vagy átmeneti időszakot vezessünk be. Ez túlságosan nyitva hagyná az ajtót a módosításokra, hogy az utolsó pillanatban bizonyos szerződéseken módosítsanak, még mielőtt hatályba lépne ez a szöveg. Azt kell elérnünk, hogy a rendelet a lehető leghamarabb életbe lépjen, és egyértelmű legyen a végrehajtása is, különben a kikötőink versenyképessége csökken, tehát azt kell elérnünk, hogy a parlament nagyon erős kikötői csomagot tudjon elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Brad Barnor. Egy perc. Remélem, hogy ennél hamarabb is befejezem. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért. Ez az eredeti szöveghez képest, az eredeti javaslathoz képest jelentős előrelépés jelent, és teljes mértékben egyetértek a független felügyeleti szervekkel kapcsolatban. A bizottsági javaslatban véleményem szerint Gyakorlatilag ez a szükségtelen bürokrácia receptje volt, azonban még mindig komoly aggájaim vannak. Még nem vagyok meggyőződve arról, hogy a bizottsági javaslat bármikor is elfogadható lesz. Ez a harmadik alkalom, hogy a rendelet tervezet ide kerül a parlament elé, már kétszer utasítottuk el, és meg volt erre a jókunk. Néha azon gondolkozom, hogy a nem szóból a bizottság vajon melyik részt nem érti. Minden esetre a javaslat alapja túlságosan bürokratikus, intervencionalista, és nem, nem ismeri el, hogy a piacoknak szabadon kell működniük. A kikötők már így is az általános versenyjogszabályok tárgyát képezik, ezért ez a rendelet teljesen felesleges. És hogyha a kikötői szolgáltatások szabályozásának elérkezik az ideje, az most van. Nagyon reméljük, hogy például az állami támogatásokkal kapcsolatban valamilyen stratégiával előáll az Európai Bizottság, vagy a koncesziós irányelvel kapcsolatban. Az Egyesült Királyság nagyon sikeres privát, tehát magán kereskedelmi kikötői hálózatot működtet, több ezeren dolgoznak ebben az ágazatban, és a rendelettel pedig ez kockáz, ez veszélybe kerülne. Ahogy a jelentéstevő is elmondta, nincsen egy kaptafára készült megoldás, ezért elnök úr, én magam egy módosítót fogok beterjeszteni, egyetlen módosítót, hogy utasítsuk el ezt a javaslatot, és mivel ezeket a pontokat nagyon alaposan meggondoltuk, megtárgyaltuk, szerintem erre az eredményre kellene jutni. Köszönöm szépen, Brett Bondol, Wills asszony, tessék négy perc. Köszönöm szépen. Miután meghallgattuk a jelentéstevőt, én magam is elutasítom a szöveget. Ugyanis a akiket meghallgattunk eddig, mindenki azt mondta, hogy a kikötői szolgáltatásoknál a szabad piacra jutást mindenki támogatja, tehát egyáltalán nem kellene ebbe beavatkoznunk. Az Európai Bizottság pedig most egy negyedik kikötői csomaggal fog előállni. Hát egyszerűen elfogadhatatlan ez számunkra, még a jogi álláspont sem helyes, nem ez a jó jogi eszköz, nem rendeletre van szükség, nem ilyen rendeletre van szükség, nem szabad az ilyen kérdéseket így módon megoldani a kikötőkkel kapcsolatban. Aztán a kereskedelmi és ipari kamarákkal tárgyalva az Észak-Német patvidéki városok esetében tárgyaltunk, és ők is azt mondják, hogy egyszerűen elfogadhatatlan, hogy a különböző tevékenységekkel újra foglalkoznak, amit ilyen jogszabály csomagban kezelni kívánnak, mint például a kotrás vagy a révkalauzi tevékenység. Ami a bizottság és tanács közötti tárgyalásokat illeti, hogyha ezt a két szolgáltatást kiveszük a szövegből, ez még mindig nem jelenti, hogy az ilyen jellegű rendelet esetében nem nyitják meg az ajtót más jellegű tevékenységeknél, amikor a rendeletet végre elfogadtuk. És azt is el kell mondanom, hogy Szerintem Fleckenstein úr ezzel nem foglalkozott eleget a szövegében, azt is szeretném elmondani, hogy a 18 per 6-os cikkben az eredeti javaslatban valódi beavatkozást látunk a sztrájk tevékenységbe, a sztrájk jogosultságba, és azt gondolom, hogy ez valóban a munkavállalók sztrájk jogának megsértését jelenti. Én úgy gondolom, hogy Fleckenstein úr ezzel nem foglalkozott eléggé körültekintően. A munkavállalók sztrájkjogát kívánják ezzel korlátozni. Ez a bizottságnak egy újabb próbálkozása, hogy a korábbi jogalkotási szövegekhez hasonlóan az Európai Unió szakszervezetek fellépési lehetőségeit korlátozza. Az ETF tehát a német kikötői dolgozók szakszervezete azt mondta, hogy ezt megint csak olyan pont, szempontból kell megközelíteni, hogy eh, mit mond ez a szöveg a koncesziós irányelvről. Én nem hiszem, hogy bármilyen kötelező érvényű döntés kellene hozni erről a jogalkotási szövegről. A 18 per 1 beszél arról, a független hatóságokról, felügyeleti szervekről, hogy ezeket egy szervbe kellene tömöríteni. Szerintem ez is ellenébe megy a meglévő nemzeti struktúráknak, illetve a, az egész logikának. Köszönöm szépen, most Riké úr két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy ezek a kikötői irányelvek elég furcsák, ezeket mindig recikláljuk, újra tervezzük, kudarcot vallanak, utána mégis valahogy újra előkaparjuk őket. Hát egyelőre nem volt kifejezetten sikeres az eddigi két kikötői csomag. Itt a parlamenten belül is a két oldal eléggé különböző véleményen van. Egyébként az előadó munkájával eléggé egyetértek. Néhány kérdést is szeretnék feltenni. Az első kérdésem a vontatás, vagy ha most jól értettem, hogy a vontatásról, vagy a révkalauzi szolgáltatásokról beszélt. Tehát, hogy a vontatási és révkalauzi szolgáltatások szerintem a kikötői biztonság a kikötői szolgáltatások közül ki kellene, hogy kerüljön és ugyanez vonatkozik a kotrásra is, mert ez sem feltétlenül tartozik ide, de hogyha minden szolgáltatást kizárunk, akkor még mi marad benne? Tehát, hogy kizárjuk a révkalózi szolgáltatásokat, és meg a kotrást is, akkor végül aztán milyen szolgáltatások maradnak benne a szövegben? Tehát azért mindent ne zárjunk ki. Ami a koncesziós irányelvet illeti, ez valóban nincs még meg, és ez nagyon megköti a mi kezünket is, mert nagyon sok minden attól függ, hogy mi történik majd a koncesziós irányelvel, tehát sok mindenben nem tudunk előre gondolkozni, és ez meglehetősen aggasztó. Aztán a felügyelő szervvel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ez rendkívül fontos természetesen. A bürokratikus terhekre is oda kell figyelni, és azt se felejt, felejtjük el, hogy a tagállamokban nagyon különböző módon működnek ezek a felügyelő szervek, más az értékük, és hogyha teljesen különböző módon dolgoznak, akkor az az összehasonlíthatóságot is nehézé teszi, úgyhogy itt is változtatni kellene. Köszönöm szépen, Van úr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én nem várom tűkönülve ezt a javaslatot, ugyanis amikor a kikötőkről beszélünk, illetve az állami támogatásokról beszélünk, akkor még meg kell várnunk a bizottság javaslatát az állami támogatások kapcsán. Itt van a harmadik fejezet, amely a finanszírozásról és az átláthatóságról szól. Szerintem ez sokkal fontosabb. Nagyon bonyolult építmény ez, Úgyhogy megint csak attól tartok, hogy túlzottan sok lesz itt a bürokrácia. Ezért is vagyok ilyen kritikus szemléletű ezzel a szöveggel szemben. Úgy gondolom, hogy itt nagyon komoly kockázatok vannak. Például az a kockázat, hogy újra megnyílnak a tárgyalások, újra megnyílik a szociális párbeszéd, például a minimális kritériumok szempontjából, ahogy láttuk a repülőtéri karbantartási szolgáltatások esetében. Tehát, hogy újra meg fog újra meg fogunk nyitni egy hatalmas vitát, ezt akartam elmondani. A másik fontos kérdés pedig a hatályra vonatkozik. Az előadó felhívja a figyelme, figyelmünket a révkalózi szolgáltatásokra, és a biztonság kérdésére. Ugyanakkor elfelejti azt, hogy vannak más szolgáltatások is, hasonló szolgáltatások, amik szintén nagyon fontosak a kikötőkben, és amelyeknek szintén az a lényege, hogy jól hogy megfelelőképpen horgonyozzák le a hajókat, hogy ezek ne tudjanak elsodródni. Tehát minden egyes szolgáltatást azért nem lehet kizárni, és ne fedjük, hogy vannak más ilyen szolgáltatások, a révkalauzi szolgáltatás mellett, amelyeknek a biztonsága célja. A 14-es cikknél, a zöld kikötőkről szóló cikknél ennek a zöld fogalomnak sokkal nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani, és lesznek még módosítóim. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen. Hát vannak problémáim ezzel a javaslattal, kicsit össze vagyok zavarodva egyrészt, elég késő jön ez a javaslat, aztán úgy tűnik, hogy a mandátum alatt nem is fogunk eredményre jutni, kritikus fontosságú elemek kikerültek ebből a szövegből, aztán megjelentek olyanok, amelyek régebben nem voltak benne, kikerültek olyanok, amik régebben benne voltak, például a személyszállítás. Az előadó egyébként nagyon helyesen mondja, hogy a pénzügyi átláthatóság az nagyon fontos, és ez tényleg előrelépés. Aztán beszélnünk kell bizonyos kikötői szolgáltatások liberalizálásáról, ezek szerintem nem feltétlenül kritikus fontosságú kérdések. Nyilván ezek a szolgáltatások is kihatnak a díjakra, de azt hiszem, hogy nem ezek a legfontosabb kérdések. Szerintem egy kereskedelmi szolgáltató nem az alapján választ majd kikötőt, hogy ott milyen kikötői díjakat szabnak ki. Ami pedig a révkalauzi szolgáltatást, illetve a vontatást illeti, én úgy gondolom, hogy ebben vannak olyan elemek, amik szorosan kapcsolódnak a biztonsági követelményekhez. Tehát ezek egymástól nem szétválaszthatóak. Hogyha valamilyen biztonsági probléma merül fel egy kikötőben, akkor mi történik a hajókkal? Tehát, hogyha egy hajó bajba kerül, akkor küldenek egy vontató hajót, és ki fogják vontatni ezt a hajót a kikötőbe. Én úgy gondolom, hogy ez is olyan szolgáltatás, amely kifejezetten a kikötők biztonságával áll kapcsolatban. Aztán itt van a kotrás is, meg kell néznünk, hogy ezeket tényleg kivehetjük-e a szolgáltatásból. De hát, hogyha ezt is kivesszük, akkor teljesen kilúgozzuk ezt az egész szöveget, és végül nem marad ennek semmi tartalma. Aztán a hajóbérlést is kivesszük, aztán tényleg mindent kiveszünk, és akkor nem marad benne semmi. Aztán azt is meg kell nézni, hogy nem irányelvet kellene inkább a rendelet helyett megfogalmaznunk. Köszönöm szépen, Degrandes úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Eszembe jut az, hogy az Európai Parlament a Strasburgi kikötővel kapcsolatban milyen nehéz helyzetbe került, amikor zsarolás áldozata voltunk, és aztán a bizottságnak öt évbe telt, hogy egy új javaslatot terje szembe. Nagyon félénken egyébként, és az volt a világos szándék, hogy ez nem fog előrelépni. Én minden esetre a jelentéstevő erőfeszítéseit értékelem, de a javaslattal kapcsolatban elmondható, ahogyan elhangzott az előre bejelentett gyilkosság krónikájában is, hogy pontosan tudjuk, hogy mi fog történni ezzel a rendelettel. Elnök úr, az árok 90%-a a kikötőkön keresztül exportáljuk, az ipar számára is nagyon fontosak, tehát a teljes értékláncra ez kihatással van. Szemben a légiszállítással vannak olyan szektorok, amelyek prioritást élveznek, privilégiumokat, és azt gondolom, hogy a bizottság javaslata nagyon félénk. A szabad szolgáltatás nyújtás ennyi kivétellel lehetetlen a feltételek, illetve az infrastruktúra használati díjak megszabásának feltételeit is határozottabban kellene megközelíteni. Azt gondolom, hogy ezzel a tervezettel kapcsolatban nagyon sok probléma van. A, nagyon fontos, hogy a hatóságok saját szolgáltatásokat nyújthassanak. Azonban a közlekedési, illetve szállítási vállalatok létezését támogatom, szerintem nem szabad ezt tovább korlátozni, hogy szociális dömping alakuljon ki. A munkavállalók jogait ugyanis meg kell védeni, a törvények is ezt teszik, és a parlamentnek is ez a feladata. Ajala. Ajala asszony. Köszönöm, elnök úr. Tulajdonképpen nekem is egy kicsit az a benyomásom, hogy ezt már láttuk a korábbiakban is, ugyanezt a szöveget terjesztette be szinte a bizottság, csak most egy kicsit korlátozottabb, rövidebb, talán egy kicsit a méregfogát kihúztuk az eredeti szövegnek, és ha az alkalmazási kört egyre csökkentik és csökkentik, én őszintén mondom, és természetesen elismerem azt a munkát, amelyet a jelentéstevő végzett, Fleckenstein kollégánk, tulajdonképpen egyáltalán nem értem, hogy ezt a jogszabályt kire fogjuk alkalmazni. Hát valóban jobb jogalkotást szeretnénk, és most pedig egy olyan rendeletet próbálunk létrehozni, kialakítani, amelynél nem tudjuk, hogy most már kire fog vonatkozni. Hogyha mindenkit kiveszünk ebből a szövegből, a révkalauzokat, a kotrást, a vontatást, akkor mi marad benne a szövegbe? Természetesen ahogyan a szakszervezetek is mondják egyébként, nagyon fontos lenne, hogyha együtt tudnánk dolgozni, a sztrájkok, sztrájk jogosultság kérdésével kapcsolatban, hogyha ezt a légi közlekedésben már majdnem elrontottuk, akkor legalább most próbáljunk meg jól dolgozni. Ami pedig a másik részt illeti, a parlament Ben már nagyon sokszor említettük, hogy mennyire fontos az állami támogatások átláthatósága, ezért egyszerűen nem értem, hogy most ennek mi haszna lenne ebben az esetben. Aztán pedig, ami a szövetségi struktúrát illeti, Spanyolországban és a kikötői hatóságoknak meglehetős függetlensége van. Aztán persze vannak egyéb kérdések, mint például az együttműködés, hálózatban működő kikötők, ezek nincsenek benne a szövegbe, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan lehetne ezeket belevenni. Köszönöm szépen. Köszönöm, és mielőtt a bizottsághoz szólnék, én is azért néhány dolgot megemlítenék. Hogyha kiveszük a révkalauzi tevékenységet, hogyha kivesszük a kotrást, a vontatást, személy szerint én magam azt gondolom, hogy ott volt már az a probléma, hogy a bizottság kivette az árukezelést, van egy olyan kikötői csomagunk, amelyben nincs benne a teherrakomány kezelése, és van egy olyan csomagunk, amiből kivesszük például a révkalauzi és egyéb tevékenységeket, akkor mi marad a szövegben? Érdemes erről egyáltalán vitatkozni? A bizottságtól tehát meg kell kérdeznem, hogy tudom, hogy a jelentéstevő nagyon kemény munkát végzett, megpróbált legalább valamit benne hagyni a szövegben, de valóban azt gondolom, hogy teljesen világos a képviselők álláspontjából, hogy sokan érzik úgy, hogy most harmadszorra is utasítsuk el ezt a szöveget. Ez kétségkívül azt jelenti, hogy három év múlva egy újabb javaslatot kapunk a bizottságtól, de én magam azt gondolom, hogy ami engem igazán aggaszt, ez a hitelesség. Tehát még mielőtt ez még a tanácshoz eljutna. Ez annak a hitelességét kockáztatja, hogy megpróbálunk valamit, ről jogszabályt alkotni csak azért, hogy jogszabályt alkothassunk valamiről. Tehát, hogyha ott lenne az teherrakomány kezelése, akkor lehet, hogy volna lázadás, de ezt nem akarják megkockáztatni, ezt az újabb lázadást, úgyhogy kivették. Hogyha nem tudják, nem tudnak meggyőzni minket arról, hogy a révkalauzi, kotrási, vontatási szolgáltatásokat ki kell venni, a teherrakománykezelést ki kell venni, akkor egyszerűen nem értem, hogy mi értelme van ennek a javaslatnak. Köszönöm szépen, bizottság! Köszönöm, elnök úr, ezt a kiváló bevezetőt a kezdeményezése kapcsolatban. Nos, legyünk őszinték. Azt akartam mondani az előadót halván, és elég sok parlamenti képviselőt meghallgatván, hogy valóban rendelkezésre állnak a megfelelő elemek ahhoz, hogy jó legyen ez a szöveg. Olyan legyen a szöveg, amely nem a piacnyitásról szól. És elnézést, de kétszer már előterjesztettük ezt, de kétszer a javaslatainkban az állt, hogy csak arról rendelkezzünk, hogy a kikötői szolgáltatásokat nyissuk meg. Ebből mi tanultunk. És ez az oka annak, hogy sajnos ez a szöveg elég későn született meg, de nagyon komoly munkára konzultációra volt szükség ahhoz, hogy ebben a jogi szövegben megfelelő paramétereket tudjunk bevonni, mind a számonkérhetőség, mind pedig a jobb jogbiztonság szempontjából. És azt gondolom, hogy sok mindennel vádolhatnak minket. De hogyha megnézzük az egyes aspektusokat a szövegben, akkor meggyőződésem, hogy mi meg tudjuk önöket győzni arról, hogy ezen elemek azért vannak benne, hogy minden résztvevőt, magát a kikötői szolgáltatót is tudjuk szabályozni, azért, hogy jobb legyen a számonkérhetőség, nagyobb legyen a jogbiztonság, és hogy végső soron a kikötők hatékonyabbak legyenek, és jobban fel legyenek szerelve, fel legyenek készülve a világpiaci versenyre. És ezt önök is elmondták, hogy mennyire fontos az egész közlekedési szektorban és az egész gazdaságon belül a kikötők szerepe. Nos, az előadó jelentését olvasván azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kísérlet arra, hogy bizonyos aspektusokon még javítson, olyan aspektusokon, ahol talán mi túllöttünk a, túllőttünk a célon. Ami a további rugalmasság egyszerűsítését illeti, ami a panaszok benyújtását, a felügyeletet illeti, erről komoly vita volt, és vannak módosítók, amelyekben sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a kikötők függetlenségére. Megint csak egy fő elv a kikötők függetlensége, amelyet mi magunk már évek óta önökkel közösen védünk. Tehát itt négy aspektusról beszélünk, és megint csak itt tisztázásról van szó ami a révkalauz szolgáltatást és a kotrást illeti, nem hiszem, hogy az lenne a szándék, hogy ezt a két nagyon fontos szolgáltatást kizárjuk a szöveg hatájából. Inkább az itt a cél, hogy egyértelműen mutassuk be azt, hogy mivel ezen szolgáltatások bizonyos szempontból specifikusak, ezen specifikumokat kell elsőként kezelni, és ezt elsősorban az átláthatósági rendszer alapján kell kezelni és az előadó által benyújtott módosítók is ezt az irányvonalat képviselik, hiszen mindkét szolgáltatás az egyiknek van közvetlen költsége a felhasználókra, a másiknak pedig közvetetten van költségvonzata. Ezt éppen ezért nagyon fontos a kikötő hatékonysága szempontjából. Ezért azt gondoljuk, hogy ezen két aspektussal kapcsolatban az átláthatóság nagyon fontos hozzáadott érték. Két másik aspektus, amit mi fontosnak tartunk, ha megnézzük a benyújtott módosítókat, miért próbáltuk jobban kalibrálni a kizárólagos jogok használatát? Itt megint csak nagyon fontos jogszabály ez a szöveg, és ezzel jogbiztonságot hozunk létre azzal kapcsolatban, hogy a kizárólagos jogokat bizonyos kikötői szolgáltatással kapcsolatban ki lehet adni, bizonyos, még akkor is, hogyha vannak eltérések az administratív vagy piaci szabályozások szempontjából a tagállamok között. Ezért fontos hivatkozást bevenni a szövegbe a már meglévő jogszabályokra, tehát hogy vannak koncesziós rendszerek és vannak közbeszerzési rendszerek. Ez rendkívül fontos eleme a jogbiztonságnak. Ehhez hasonlóan, amikor a hajók közös besorolásáról beszélünk, és amikor megnézzük, hogy mi milyen elemeket javasoltunk, amit rendszeresen kell frissíteni delegált aktusokon keresztül, akkor nagy hangsúlyt fektetünk a zöld hajók definíciójára, és arra is, hogy a környezetvédelem szempontjából mennyire szennyező egy tevékenység, és azt gondolom, hogy ha beruházásra van szükség egy hajó megvásárlásához, akkor megfelelő jogbiztonságra van szükség ahhoz, hogy tudjuk, hogy bekerül -e egy adott kategóriába az a hajó, hajó, avagy sem egy adott kikötőben. Tudom, elnök úr, hogy nem sok időnk van, de őszintén szólva tényleg azt gondolom, hogy ez egy egészen más szöveg, mint amiről korábban beszéltünk. Sokan önök közül ott voltak a korábbi vitán. Én ezt tudom, és őszintén azt gondolom, hogy ez a mostani jelentés kiváló kiinduló pont. Elnök, Fleckenstein úr szeretne hozzászólni? Igen, nagyon röviden. Szeretnék válaszolni az egyes felvetésekre, ami a kikötő gyakorlatokat illeti. Erről még beszélni kell, azért a hatályba lépést feltételekhez szabni, például akkor lehetne hatályba léptetni ezt, hogyha lezárjuk az újabb ciklust, aztán ami a koncesziókat illeti. Ahogy elmondtam, ennek konszenzuson kell alapulni, egyéb esetben nincs értelme. A különböző felügyeleti hatóságok struktúrája pedig számomra azt jelenti, hogy teljesen jól föl lehet ezt mérni, tehát hogy tudják az ellenőrök, hogy mit ellenőriznek, ezt feltételezzük. De hogy egy olyan hatóságban legyenek egy A országban, illetve, hogy egy B országban egy versenyhatóság foglalkozik ezzel a kérdésekkel, ez tulajdonképpen mindegy. Nem akarunk valamit újat létrehozni, hanem megpróbáljuk okosan, bölcsen megoldani ezt a problémát. Végezetül pedig, illetve két pontot mondanék még, hogy most irányelv legyen, vagy rendelet. Nézzük meg, hogy jó munkát végeztünk, legyen ez rendelet, hogyha jól végezzük a munkánkat. Ugyanis az irányelv csak a, annyit jelent, hogy csak akkor működik, hogyha mindenki betartja az ígéretét. De ha azt gondoljuk, hogy ez nem elég, tehát, hogy amit a bizottság javasol, az nem elég, am, és amit én magam akartam módosítani, az sem elég, túl kevés, akkor hagyjuk akkor hagyjuk az egész témát. De annyit kérek az árnyékjelentéstevőktől, hogy figyeljenek oda a következőkre. Kérdezzétek meg a frakciót. Tudom, hogy a GUE-ben mi a helyzet, ők mindig, ők feltétlenül nemet fognak erre mondani, de szeretném tudni, hogy a többi frakció mit gondol erről. Ugyanis a frakció kétharmada azt mondta, hogy Hát, sőt, Ayala Sender asszony már azt mondta, hogy dejavű érzése van. Persze, amikor háromszor beszélünk ugyanarról, nyilván dejavű érzésünk támad. Vannak olyan témák, amelyekről beszéltünk már a korábbiakban is az előző két alkalommal. De ha elegendő többség lenne itt a szakbizottságban, akkor valamilyen más megfogalmazást kellene használnunk a szövegnél, ami kiinduló pontot jelenthet. Minden esetre nagy érdeklődéssel várom a kollégák hozzászólását december 3-án, vagy pedig nem, ezt még nem tudjuk. Köszönöm, módosítók határideje december 3-a szavazás február 11-én itt a szakbizottságban, illetve azt mondja, hogy itt a listám, hogy a plenárison mikor szavazunk, 2011 márciusában a módosítók határideje, tehát december 3-ig az egészen biztos. Köszönöm szépen, Fleckenstein úr! Következő napirendi pontunk pedig a tahográfokról szóló rendelet, és emlékeztetnék arra, hogy november 21-én a plenárison terjesztették be a tanács álláspontját, a tanács által elfogadott szövegek tükrözik azt a megállapodást, amelyre a tanács, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők jutottak. Tikau asszony javaslata második olvasatra nem tartalmaz módosító indítványokat. Biztosan vannak gondok azzal kapcsolatban, hogy a egyes frakciók értenek e a kompromisszumokkal vagy sem. Egyetlen dolgot tehetnek, igennel vagy nemmel szavaznak. A módosítók határideje november 28-a. Szilvia, tessék, tiéd a szó. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să încep prin a mulțumi secret... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, az árnyékjelentéstevőknek, köszönöm szépen a kitartó és kemény munkát, köszönöm szépen a támogatást végig a tanácssal folytatott tárgyalások során. Tulajdonképpen már két éve dolgozunk ezen a témán. Maga a dokumentum, ami most előttünk hever, nagyjából tükrözi azon tárgyalások eredményét, amit a tanácssal lefolytattunk. Mint mondtam, ez két évig tartott, tehát összesen négy elnökséget használtunk el. Jelentéstevőként a szakbizottságot, illetve a parlamentet arra kérem, hogy ennek a megállapodásnak a szövegét fogadja el, ugyanis ez tökéletesen tükrözi az általunk lefolytatott tárgyalások eredményét. Ami magának a megállapodásnak a tartalmát illeti, nem szeretnék túlzottan sok részletbe bocsátkozni az új digitális tahográf funkcióiról, az intelligens tahográfról, arról, hogy ennek milyen előnyei lesznek, hogy ez tud távkommunikációban működni az ellenőrző szervekkel, hogy ez alkalmas helyzet meghatározásra. A lényeg, hogy a parlament tulajdonképpen ezen a rendeleten keresztül eléri azt, hogy arra kényszeríti a tagállamokat, hogy az ellenőrző hatóságukat felszereljék a távkommunikációs eszközökkel. Tehát nem csak a közlekedési ágazatnak kell beruháznia ezekbe az új generációs intelligens eszközökbe, hanem maguknak az ellenőrző hatóságoknak is, mert az ellenőrző hatóságok csak így tudják feldolgozni azt az információt, amit az intelligens tahográf nyújtani tud. Így természetesen ezzel kapcsolatban adatvédelmi szabályokat is figyelembe kellett venni, ezt különösen fontosnak találtam. Ami a helyzet meghatározási adatokat illeti, a parlament több pontot is kért, több új pontot is kért, tehát nem csak azt, hogy hol van az adott járművezető a munkanap kezdetén, illetve a munkanap végén, hanem ennél részletesebb adatszolgáltatást kértünk. Többek között azt, hogy három óra megszakítatlan vezetés után automatikusan rögzíteni kelljen az adott jármű helyzetét. Az ehhez felhasználható műholdas jelek díjmentesen vehetőek igénybe. Ezen kívül az intelligens tahográf bevezetésre kerül majd 36 hónappal azután, hogy a rendelet elfogadása került, tehát 36 hónap lett most a határidő. Tehát a technikai specifikációk elfogadása után 36 hónapos határidő áll rendelkezésre. Ami az ITS interfészeket illeti, itt is új részek jelentek meg a szövegben, amelyek szintén nagyon fontosak. Rendkívül érdekes az, hogy ezeket a normásított interfészeket milyen módon tudjuk felhasználni, és itt a külső eszközök, illetve a szellemi jogvédelem is megtárgyalandó kérdésé vált, és a parlament végig ragaszkodott ahhoz, hogy egy bizonyos dátumtól kezdve minden egyes kamionba beszerelésre kerüljenek ezek a digitális tahográfok, és hogy elérjük azt, hogy az intelligens tahográf piacra kerülése óta, vagy piacra kerülését követő 15 éven belül minden nemzetközi forgalomban résztvevő járműben már megtalálható legyen ez az eszköz. Ami az ellenőrző tisztviselőket illeti, itt az ellenőrök képzésére kell hangsúlyt fektetnünk. Az ellenőrök képzése természetesen a szociális kérdésekre vonatkozó jogszabályok harmonizációjára is kiterjed, aztán a meghatározott időre szóló kártyák tekintetében a nem rezidens sofőrök vagy gépjárművezetők helyzetét kell majd megoldanunk, és azt, hogy ők is használhassák a digitális tahográfot, és hogy az ő ellenőrzésük is jobbá válhasson. Aztán meg kell állapítanunk a közlekedési társaságok felelősségét, aztán azt is megvitattuk, hogy a vezetői engedélyt, illetve a járművezetőnek kiadott kártyát össze lehet -e vonni, és úgy döntöttünk, hogy egyelőre még ez korai lenne. A rendelet tekintetében a parlament nagyon keményen dolgozott azon, hogy csak a profi járművezetőkre vonatkozon ez a rendelet, vagyis azokra 7,5 tonnánál kisebb teherautókra nem, amelyekben a járművezető olyan felszerelést vagy gépeket szállít, amely a saját munkájának elvégzéséhez szükséges, tehát ahol nem professzionális autóvezetőről van szó. Az 50 kilométert 100 kilométerre javítottuk abban a tekintetben, hogy ezek a 7,5 tonnánál könnyebb járművek milyen messze mehetnek el digitális tahográf nélkül az is felmerült, hogy esetleg 150 vagy 200 kilométerre kellene ezt a sávot növelni. Jelenleg 100 kilométer szerepel a szövegben. Az eredeti szövegben 50 kilométer szerepelt, úgyhogy ezt sikerült megkettőznünk a nem professzionális autóvezetőkre nézve. Akkor most abba is hagynám a hozzászólásomat, csak annyit mondanék el még egyszer, hogy mindenki fogadja el ezt a szöveget. Köszönöm szépen, arra emlékeztetnék, hogy a második olvasati javaslatnál nem lehet olyan módosítókat újra benyújtani, amelyeket leszavaztak az első olvasatnál. Tehát ebben az esetben csak azt lehet tenni a módosítóknál, hogy részben vagy teljes egészében az Európai Parlament első olvasati álláspontját helyreállítjuk. Hogyha nem vagyunk elégedettek a parlamenti első olvasati állásponttal, az pech, mert ez van. Úgyhogy remélem, hogy ezt érti mindenki. November 28-a határidő, módosítók határideje. Hogyha valaki új módosítókat terjeszt be, amelyek nem állítják helyre a parlament eredeti álláspontját, azokat ki fogjuk zárni. Szilvia álláspontjával egyetértünk-e? Na, egy hozzászólás, parancsoljon. Csak azt szerettem volna mondani, hogy Szilvia munkáját köszönöm, nagyon élveztem vele való együttműködést a digitális tahográf esetében. Jól lehet, a távolságok és radar tekintetében nem sikerült elérnem az álláspontomat. Bizottság következik, kérem nagyon röviden. Ha ezt megtenné, akkor a jó partnereink közé újra fölvehetjük önöket a parlament és a tanács között a trilógus során megállapodás született. Az első olvasati álláspontot nemrégiben elfogadták. Üdvözöljük a parlament azon döntését, amely lehetővé teszi e fontos rendelet gyors jóváhagyását. És miről is szól ez? Nos, arról, hogy biztosítsuk, hogy a lehető leghamarabb a piacra kerüljenek ezek az új generációs típus jóváhagyásos tahográfok, ugyanis ezek nagyon fontos előnyöket jelentenek a vezetéssel töltött idő érvényesítését lehetővé teszik, ez javítja a közúti biztonságot, a gépjárművezetők jólétét, illetve a szolgáltatók számára is nagy előnyökkel jár. Ezért tehát reménykedünk a parlament támogatásában. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, az árnyék jelentéstevőkét, nagyon konstruktívak voltak e dossziéval kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Módosítók határideje november 28-a, tehát dél, déli 12 óra, szavazni pedig december 17-én a szuper szavazó kedden fogjuk tartani. Nagyon köszönöm a jelentéstevőnek, nincsen egyéb kérdés. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy a következő ülésünk időpontja és helyszíne december 16-a, illetve december 17-e, tehát a szuperkedd. Köszönöm mindenkinek a munkáját, szép estét!